So good morning, <laughs> so we can... Ask. Uh, jó reggelt kollégák, illetve jó reggelt kollega a nemzeti eh, parlamenti képviselőkkel fogunk majd ülésezni, de van még maradékunk a legutóbbi ülésünkről. Union, but let me also first, can we adopt the agenda? Egyébként talán kezdjük a napirend tervezet elfogadásával. Köszönöm. Van egy-két bejelenteni való Elnökként. Az, az ENSZ külön megbizottal egyeztettünk. Nagyon érdekes volt. Akinek a mandátumát a közelmúltban fektették le. Pablo de Grijfról van szó, az elszámoltathatóságot, az elszámoltatást, a bék, megbékélést, az állami intézményekbe vetett hit helyreállítását, illetve a nemzetközi emberi, jogok, norm, emberi jogi normák tiszteletben tartását találjuk a feladat körében. Nagyon érdekes volt, hogy elmondta, hogy a nemzetközi szinten az Európai Unió milyen fontos szereplő, ugyanakkor az Európai Unión belül még nem vagyunk eléggé következetesek, koherensek, tehát talán a következő európai parlamenti ciklusban megtehetünk valamit annak érdekében, hogy a különböző eszközök, intézmények valóban egységesen szolgálják céljainkat, van még tehát finomítani valónk a szakpolitikánkon. 2008-as arról díjazottunkat házi őrizetbe eh, helyezték, miután a Sky News-nak eh, interjút adott. Remélem, hogy a külszolgálat eh, felemeli szavát ez ellen. Aung San Suu Kyi októberben itt lesz velünk, hogy végre személyesen is átvehesse az Aharov díját, október 21-én lesz közöttünk, amikor is az AFET DROA közösülést tart, és október 22-én kedden, dél 12 órakor eh, egy különleges ülés, rendkívül ülésre kerül sor a plenáris teremben. Következő bejelenteni valóban Bahreinnel kapcsolatban. Halil Ahmar Suk aki a legnagyobb ellenzéki csoport főtitkára kihallgatásra került. 7 órán keresztül hallgatták ki szeptember 17-én. 30 napig tarthatják fogva, ameddig tart a nyomozás. A szeptember 6-ai eseményekkel kapcsolatban hallgatták ki az ellenzéki csoportok tüntetést szerveztek, amelyet közel 6000 ember tisztelt meg jelenlétével. Az újságban is olvashatták, hogy a Pussy Rights együttes egyik tagja, és x kezdett a börtönkörülmények elviselhetetlen börtönkörülmények miatt, ahol egyébként két éves börtönbüntetését tölti. Legutóbbi ülésünkön a az üzbegisztáni kényszermunkahelyzetről beszéltünk, talán emlékeznek a gyapott mezőkön eh, szolgaként dolgozó kiskorúakról. Eh, a független újságírók közül többen eh, is beszámolnak erről. Egy urgencsi illetőségű helyi újságírót, független újságírót letartóztattak. A civil szervezetek beszámolói szerint azóta sem léphetett kapcsolatba senkivel. Egy levelet fogalmaztam meg a közép-ázsiáért felelős uniós külön megbízotthoz, hogy nézzen utána a dolgoknak. Ennyit szerettem volna elnökként bejelenteni. Report from our draw visit to the African Union. Az Afrikai Unió és Etiópiai küldöttségünkkel kapcsolatban a külszolgálattól múltkor sajnos senki nem tisztelt meg bennünket jelenlétével így eh, újra napirendre tűztük ezt a kérdést. Monsieur Visep kollega például eh, bizonyos kérdéseket vetett fel az új Alimu nevű újságíró és ékszekjával kapcsolatban. Szeretném, hogyha az Addis Abebai delegáció képviselése külszolgálat beszámolna arról, hogy hogy állnak a dolgok, illetve hogy mit tesznek ennek érdekében. May recall that, uh, we plan... Emlékeznek arra, hogy a Kaliti um, börtönbe terveztünk látogatást Addis Abebában, a bloggereket tartják ott fogva, de végül a börtönigazgató nem tudott időt szakítani ránk, így nem tudtuk személyesen eh, meghallgatni a bloggereket. Az egyik javaslatunk az volt, hogy talán később, az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban lesz -e ideje, így az EU delegáció, a, a helybeni EU kvázi nagykövetség bepótolhatja ezt a látogatást. A delegáció megbízott vezetőjével megállapodtunk erről, akit nagyon meglepett szintén, hogy nem engedtek be bennünket a börtönbe az előzetes megállapodás ellenére. Kérdésem tehát, hogy történt-e bármi ez ügyben. Monsieur Bicep, úr szeretett volna a falusiasítás programról, ahogy ezt hívják, a, a vidéki szegény területeken e, ki és betelepítenek embereket erővel. Azt hallottuk ugyanis ezen közösségek tagjaitól, képviselőitől, hogy nem kérték igazán a véleményüket azzal kapcsolatban, hogy szeretnék ezt, oldják ezt, illetve hogy milyen körülmények között történjen ez az áttelepítés. Érdekes lenne hallani, hogy eh, hogy alakulnak a dolgok ez ügyben. International NGOs, we have reports that um, some human rights of these pastoral communities a, arra is talán emlékeznek, hogy a pásztorkodás folytató közösségek eh, eh, helyzete sem felhőtlen. Ezzel kapcsolatban a kormányzati képviselőket és a Nemzetközi Emberjogi Bizottságot is meghallgattuk, és a nemzetközi beszámolók sem mindig teljesen megbízhatóak. Miután elhagytuk az országot, egy új jelentés készült, talán ebben is tudunk bővebben hallani a pásztor, a pásztorokról. Giem asszony, aki az eh, Etiópia eh, ügyekért felelős, itt van közöttünk. Jó napot kívánok, elnézést kérek, hogy múlt héten nem tudtam eljönni, kis sürgős dolgom volt, úgyhogy elnézést kérek még egyszer. Viszont az azért szerencsés, hogy most eljöhettem, és átadhatom a delegáció üzenetét, elmondhatom a delegáció válaszát az önök által feltett kérdésekre. Ahogy tudják, januárban egy előkészítő ülést tartottunk, amely az önök látogatását megelőzte. Tudják, hogy nagyon szorosan nyomon követjük az etiópiai emberi jogi helyzetet Rima Talemu újságíró helyzetével kapcsolatban is azt tudom ma elmondani, hogy szorosan nyomon követjük a helyzeten, de egyelőre csak a családján keresztül tudunk kapni híreket. Annyit mondtak, hogy már nem folytat éjségsztrájkot. Tudjuk, hogy az etiópiai kormány megtiltja, hogy bármiféle látogatót fogadhasson. Ami a júliusban meghiúsult börtönlátogatást illeti, az etióp kormány azt a felvilágosítást adta, hogy minden börtönben lehetséges a látogatás, és az adminisztráció vezetőjével majd ezen a héten tudunk megbeszélést tartani, és utána sikerül majd meglátogatnunk a börtönt a képviselők látogatását azért halasztották el, mert megváltozott a látogatás célja, ugyanis ahelyett, hogy csak a börtön körülményeket tekintették volna meg, Réma talemu is szerettek volna beszélni. Amint tudják, az etióp kormány álláspontja az, hogy ez nem megengedett, és ezért nem tartották helyesnek, hogy egyetlen egy fogvatartottal beszéljen a delegáció, és ezért utasították el a látogatást, ami természetesen sajnálatos döntés. A kormány még egyszer biztosított minket arról, hogy bármikor meg lehet látogatni bármely börtönt, hogyha a körülmények megtekintése a cél, és hogyha az a cél, hogy a kormány a börtön körülmények javításában segítsük. Azon kívül megtudtuk azt is, hogy 2013 kezdete óta az emberi jogi képviselők, szövetségi és helyi képviselők is meglátogatották a börtönöket, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon sokat javult a helyzet éveleje óta. Általánosabban azt tudjuk elmondani, hogy aggaszt minket is a terrorista ellenes nyilatkozattal kapcsolatos intézkedések sora, emiatt tartóztatták le és ítélték el az adott újságírót is. Politikai párbeszédünk során ez a téma sokszor felmerül, 2012-ben már a miniszterelnökükkel is sort kerítettünk erre a témára. Ami pedig a falusiasítást illeti. Erről is volt egy kérdés. Az a külszolgálat ö, kijelentette, hogy nem ö, támogatjuk ezt a bizonyos programot, de 2000 2010 óta a fejlesztési segítségnyújtási csoporton keresztül tárgyalásokat folytatunk a kormányjal az áttelepítésről, és ösztönöztük őket arra, hogy a nemzetközi, elvonatkozó nemzetközi útmutatásokat és mechanizmusokat próbálják meg betartani. Az Európai Regionális Fejlesztési program keretében folynak ezek a programok és más e, áttelepítések is, és egyelőre nem, nincsenek bizonyítékok arra, hogy rendszeresen és szándékosan megsértenék az emberi jogokat ezzel, ennek a programnak a kapcsán, de hiányosságok vannak, az alapvető szolgáltatások nincsenek meg az áttelepítés előtt, és az adott közösségek által elérhető alternatívák nagyon szegényesek. Szemmel tartjuk továbbra is a helyzetet, és a 8-as cikk értelmében folytatott párbeszéd kapcsán a kormányjal tárgyalunk erről, és a felelős miniszterekkel is melegen tartjuk az adott témát. A kormányal és a társadalmi szervezetek képviselőivel is, és igyekszünk az emberi jogokat és az ezzel kapcsolatos törvények betartatását az etióp kormányal folytatott tárgyalásaink során mindig is érvényesíteni. Köszönöm. No, maybe I just... Köszönöm szépen. További kérdések? Tehát elmondanám, hogy az afrikai Unióval kapcsolatban, a, különösen az ENSZ gazdasági fejlesztési bizottságával kapcsolatban ö, azt ö, derítettük ki, hogy egy magas szintű csoportot fognak összeállítani Beki korábbi Afrikai Uniós elnök vezetésével, és ez fogja összeállítani majd az, a szükséges politikai ajánlásokat, és nagyon szívesen tájékoztatják majd a parlamentet is ennek a csoportnak a munkájáról. Sajnos az OECD-nek Párizsban tartandó tájékoztatásuk idején mindannyian Strasbourgban leszünk, úgyhogy sajnos nem, fog, nem, nem, nem tudunk majd ezen részt venni, de az AFET e, és a DEVE e szakbizottságok, amelyek a külkapcsolatok és a fejlesztési kapcsolatok témáért felelősek, szervezni fognak egy meghallgatást, amire majd Beki korábbi elnököt is meg fogják hívni. Jó lenne, hogyha a külszolgálat is küldene majd egy képviselőt, a, ha nem is az országgal kapcsolatos képviselőt, de talán a szomszédja majd meg tudja szervezni. Van egy teljes jelentés is, a megjegyzéseket felírtuk, meg, be, bedolgoztuk a jelentésbe, úgyhogy ezt majd mindenki meg fogja kapni. Köszönöm. Még nagyon sok időnk maradt 10 óráig, akkor most szünetet tartunk, és 10 órakor kezdjük a nemzeti parlamentekkel tartott találkozón. Nem tudom, hogy miért nem tudtak ilyen sokan jelen lenni, vagy miért nem tudott valaki a kül- külszolgálata jelen lenni az elmúlt héten, hiszen akkor sokkal többen voltak, és az európai képviselettől is küldtek valakit. Mindegy, így alakult. Minden esetre 10 órakor folytatjuk a munkát a nemzeti parlamentek képviselőjével. colleagues. Kedves kollégák! Szeretettel üdvözlök mindenkit itt az Európai Parlamentben. Láthatjuk, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament szorosan együttműködnek. Látok olyan tagokat, eh, parlamenti képviselőket, akik nagyon hasonlítanak egymáshoz. Ugye eh, kazakra gondolok, legjobb példája annak, hogy az Európai Parlament és az a nemzeti parlamentek együtt és szorosan működ, együttműködnek például ez. Rendszeresé vált az a találkozó a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között, és ez egy nagyon pozitív hatással jár. A legutolsó IPC-n, interparlamentáris bizottságon, Vilniusban nagyon nehéz kérdésekkel foglalkoztunk, és úgy gondolom, hogy ez ígéretes. Milyen, milyen tudjuk, hogy a végrehajtó, főleg tehát a tanács és a tagállamok felelőssége továbbra is a külpolitika, ugyanakkor a parlamentnek kiegészítő jogalkotói jogszabályai vannak a Lisszaboni szerződés óta, és ezt nagyon komolyan vesszük. Például a közös külös biztonságpolitikáról szóló jelentésem, vagy pedig a szomszédságpolitikával, vagy pedig a keleti partnerekkel való társulási megállapodás aláírása is ékesen jelzi ezt. Fő észrevételénk ezeken a területeken főleg az emberi jogokra és a demokráciára vonatkoznak. Ez mindig egy olyan klasszikus kérdés, amelyről egyébként jelentéstervezetemben is szóltam, hogy hogyan tudjuk a saját érdekeink eh, másrészt a saját értékeink közötti egyensúlyt megtalálni. Ez a külpolitika egyik eh, klasszikus kérdése, főleg az emberi jogi viták tekintetében, hiszen túl gyakran az érdekek játszanak túlon túl nagy szerepet, és az értékek, az alap meggyőződéseinkről megfeledkezünk. Gyakran az a benyomása az embernek, hogy eh, hogy eh, a kisországoknál érvényre juttatjuk demokratikus meggyőződésünket, ám a reálpolitika vezet bennünket a nagy országokhoz kapcsolódó viszonyunkban. Ez az egyik kérdés, amelyel ma is foglalkoznunk kell. És persze az Emberi Jogi Szak Albizottsággal, melynek vezetője Loch Biller asszony, aki mellettem ül, a jobb oldalt eh, Közösen szerveztük meg ezt. Az ilyen vitákban az emberi jogok és a demokrácia kérdésével foglalkoztunk rendszeresen. 2012-es év pedig meghatározó év volt az emberi jogok és a demokrácia szempontjából. Az úgynevezett emberi jogi csomag elfogadásával az Európai Unió stratégiai keretét és akciótervét sikerült elfogadni. Barátunk és volt kollégánk Stavros Lambronidis az első emberi jogi speciális képviselő, külön rendkívüli képviselő, aki becsvágyó tervel jelenik meg a világ színpadán. Ez egy olyan terület, ahol az EU nagyon sokkal gazdagíthatja a párbeszédet, és a saját értékeinkkel gazdagíthatjuk a párbeszédet. Mind a déli, mind a keleti szomszédságunkban és stratégiai partnereinkkel, valamint az EU kereskedelmi és fejlesztési politikájában is megjelenítjük és alapértéknek tartjuk az alapértékeket és a demokrácia értékeit. Sok kérdésben ezek a legnagyobb kihívásait jelentik, ezek az értékek a legnagyobb kihívását jelentik az EU külpolitikájának, éppen ezért az parlamentnek is stratégiai jelentősége van. A stratégiai keret azt mondja, hogy az emberi jogok és a demokrácia mellett való síkra szállás az EU és a tagállamok közös felelőssége. Ez egy idézet volt. A stratégiai keret eh, pedig megerősíti az EU azon eh, becsvágyát, hogy, és idézek megint, a harmadik államokkal és a stratégiai partnerekkel való együttműködésben az emberi jogok kulcs szerepet játszanak az intézmények a Lisszaboni szerződése által nekik juttatott szerep okán eh, más-más szinten veszik ki a szerepüket az emberi jogok érvényre juttásában és így közösen, közös felelősségvállalással működtetjük az EU stratégiai keretét és akciótervét, és ennek szellemében kezdjük el itt is a munkát, melyhez sok sikert kívánok, és már is átadom Barbara Lochbichlernek, kollégámnak a szót. Köszönöm szépen, én is köszönöm minnyájuknak, hogy eljöttek erre a találkozóra. Már most is sikerneként könyvelhetjük el, hogy 12 különböző nemzeti parlament képviselői vannak itt. Tizenkilenc, 19, tehát 19 parlamentből jöttek. Vannak olyan kollégák, akik a, osztrák parlamentből nincsenek itt kollégák, hiszen vasárnap választás lesz, vagy Németországban vasárnap volt választás, de itt vannak az adminisztráció munkatársai, és um, ők elhozták az üzenetüket. Azt hallottam, hogy a lettek Liesben szálltak le, már, mint a repülőgépük a köd okán, úgyhogy ők később csatlakoznak hozzánk. Ahogyan Elmar Brock mondta, elfogadtuk az EU stratégiai keretét, illetve az emberi jogi akciótervet. És ez az Európai Parlamentben sokat segít eh, számunkra abban, hogy nyomon kövessük, hogy az EU mit tesz. Akkor, amikor azon gondolkozunk, hogy mi is legyen a nemzeti parlamentekkel való öm, ehm, koordináció kérdése, arra gondoltuk, hogy eh, az EU stratégiájára és az akciótervre kell koncentrálni, hiszen minden EU entitás együtt kell, hogy működjön ezen stratégiai terv keretén belül, és persze a tagállamoknak is figyelembe kell venniük, hogy az EU stratégiát csak akkor lehet jól alkalmazni, hogyha a tagállamok megfelelő választ adnak erre, Ilyen módon ki volna jobb helyzetben, mint önök a nemzeti parlamentekben, hogy emlékeztessék a nemzeti kormányaikat, hogy hivatkozzanak a stratégiai tervre, keretre és az akciótervre. Stavros Lambronidis külön megbízott számára is nagyon fontos az akcióterv és a keret az EU-n kívüli országokkal való együttműködés során, hiszen a gazdasági válság során ez az EU számára multilaterális fórumokon jelentős szerepet biztosít az emberi jogok proaktíve érvényre juttatásában és a demokratikus alapjogi értékek megjelenítésében. Az akcióterv és a stratégia nagyon világos felelősségeket határoznak meg, és éppen ezért na, ez nagyon hasznos számunkra az Európai Parlamentben. Megvizsgálhatjuk azt is, hogy a külügyi szolgálat milyen munkát végzett, és az általunk közösen kialakított menetrendet mennyiben tartják be, tehát fontos, hogy a parlament a külügyi szolgálat munkáját is felügyelje. Az EU akcióterv 36 akcióból és 19 95 altervből működik, a 97 tervből 50 a végrehajtási felelősségeket is meghatározza. Tehát ilyen módon önök is jobban meg tudják nézni, ellenőrizni tudják, hogy a kormányaik mi mellett kötele, milyen feladatok mellett kötelezték el magukat, és számon is tudják kérni mindezt a nemzeti kormányaiktól. Mi a parlamentben Ugyanakkor egy éves emberi jogi jelentést is készítünk, és ezen éves jelentés struktúrájának kialakítása során megvizsgáljuk az EU stratégiát, illetve az akciótervet is, és további végrehajtásra, vagy pedig változtatásokra teszünk javaslatot. Ennek a jelentésnek előadója, jelentéstevője Kukán, Eduard Kukán, és a jelentésről decemberben szavaz a parlament. A ma itt elhangzott észrevételek az önök részéről is egész biztos, hogy megjelennek majd ebben a jelentés tervezetben, majd jelentésben. Munkánkat két szekcióra osztottuk. Az első szekcióban az EU stratégiai keretéről, az akciótervről gondolkozunk el közösen, és Stavros Lambrinidis az EU emberi jogi külön megbizotja lesz a fő felszólalunk. A délutáni ülésünkön pedig a emberi, az Európai Unió emberi jogokra vonatkozó politikájának belső és külső koherenciájáról beszélünk. Engelbert Toyerman, a tanács emberi jogi munka csoportjának vezetője lesz a fő előadónk, de az Európai Bizottság eh, külügyi szolgálatától, a civil társadalmi szervezetektől hallunk eh, felszólalókat, valamint az Európa Tanács eh, képviselő is felszólal, megmutatva azt, hogy hogyan tudjuk az emberi jogi stratégia végrehajtását jobban érvényre juttatni különböző nemzetközi fórumokon és nemzetközi fellépéseink során. Most pedig megadom Stavros Lambrinidisnek a szót. Kérem, hogy tájékoztasson a munkájáról, valamint a stratégiáról. Köszönöm szépen, Barbara! Köszönöm Elmárnak is eh, a kedves eh, bevezető szavakat, hiszen valóban az emberi jogok érvényre juttatásához partneri kapcsolatra van szükség, mind az Európai Unió intézményei között, és ez már magában is egy nagy kihívást jelent, de partnerségre van szükség az EU és a tagállamok között is. A parlamentek és a tagállamok, főleg a Lisszaboni szerződés előtti időszakban véleményét gyakran nem vették figyelembe, amikor az biztonságról vagy az emberi jogi kérdésekről döntöttek. Ám mára a nemzeti parlamentek szerepe a Lisszaboni szerződés folyamányaképpen jelentesen megerősödött, éppen ezért nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt felszólalhatok. Egy évvel ezelőtt a 27, már a 28 tagállam, tehát a 27 tagállam egy emberi jogi stratégiai keretet fogadott el. Gondolom ezt ismerik, ez egy nagyon becsvágyó dokumentum. Ha nem ismerik, kérem olvassák el. Jó példája ez annak, hogy 27 tagállam hogyan tud tabut döngető módon nem a legkisebb, hanem a legnagyobb közös nevezőt megtalálva egy dokumentumot kialakítani. Ugyanakkor egy akciótervet eh, is elfogadtak 97 specifikus akcióval, amelyek közül nem egybe a nemzeti tagállamokat bevonják, illetve amelyet nekik is alkalmazniuk kell a stratégiai keret alkalmazása során, annak érdekében is hatékony legyen. Nem könnyű feladat ez, hiszen nagyon becsvágyó kiinduló dokumentum, azonban magában a dokumentum nem ér semmit, ha csak legalább a legalacsonyabb közös technikai szintet meg nem találjuk, és a politikai valóságá nem alakítjuk ki a dokumentumot. Ennek szellemében nagy megtiszteltetés volt számára, számomra, hogy ezt a pozíciót elfoglalhattam. Mint hogy nincsen sok időm, ezért nem nagy átfogó információkat szeretnék adni az emberi jogok fontosságáról, ebben minnyien egyetértünk, hanem sokkal inkább három fő kihívásról szeretnék beszámolni, amelyekkel mind az Európai Unió, mind pedig a tagállamok szembenéznek, és természetesen ezek mind az emberi jogok helyzetét érintik a világban kétség nem férhet hozzá, hogy az emberi jogokat támogatni kell. De hogyha a világban zajló konfliktusokat veszük figyelembe, és az ebeszben szólaltam fel az em, a, a konfliktusok emberi dimenziójáról, nos, a biztonság és az emberi jogok kérdésével foglalkozik ez a szervezet, egy szervezet. Miért? Azért, mert hogyha bárhova, bármilyen konfliktusra tekintünk a világban, akkor láthatjuk, hogy az emberi jogok megsértése áll egy konfliktus alapjában, vagy pedig az emberi jogok helyzetének megoldása a konfliktus megoldásához vezető út. Tehát nem csak idealista meggyőződésből kell támogatni az emberi jogokat, nem csak a nyugat idealista meggyőződéséből, hanem ez egy abszolút szükségszerűség az emberek számára annak érdekében, hogy megteremtsék a biztonságot. Három kihívással állunk szemben, és ezekről röviden szeretnék szólni. Az első kihívás sal foglalkozik a mai fórum, ez pedig a konzisztencia kihívása, a szakpolitikai egységesség kihívása, ugyanakkor a külső és a belső konzisztencia kihívásán túl még két további kihívással is szemben állunk, a külső-külső és a belső-belső konzisztencia kihívása. Mire is gondolok, hadd magyarázom erőgve. A külső-belső konzisztencia mit jelent ez, hogyan értelmezzük ezt? Nos, ez azt jelenti, hogy amikor világban utazunk én, vagy bárki más, és a nemzetközi szervezetekkel és államok képviselőivel tárgyalunk, és kérjük, hogy tartsák tiszteletbe az emberi jogokat, akkor el kell fogadnunk azt is, hogy ezek az országok azt mondják, hogy rendben van, mit tesztek a romákkal Európában? Mit tesztek a rasszista és xenofób idegengyűlölő erőszak a sok tagállamban? Mit tesztek a gazdasági és szociális jogokkal, és hogyan véditek ezen jogok érvényesülését a gazdasági válság idején. Ezek a kérdéseket nekünk szegezik, és ezek nagyon fontos, mélyreható és égető kérdések. Amikor az Európai Parlament tagja voltam néhány évvel ezelőtt, egy speciális szakbizottság foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy az európai tagállamok részt vettek-e a híres, hírhette CIA rabszállításokban, illetve a kihallgatásokban, illetve a gyanúsítottak fogvatartásában. Senki sem tökéletes, az Európai Unió sem erre mutatott rá ez a rendkívüli bizottsági jelentés, és hogyha hitelességünket akarjuk megteremteni, a világban, akkor belső hitelünket is meg kell terintenünk. Hogyha azt mondom, tehát, hogy senki nem tökéletes, ezzel nem azt akarom mondani, hogy félreértsenek. Az nem akarok menlevelet adni mindenkinek a, a tökéletlenségéhez, csupán azzal, hogy azt mondom, hogy senki sem tökéletes. Nem büszke vagyok arra, hogy az Európai Unió hogyan um, veti fel azokat az emberi jogi uh, kihívásokat, amelyek a saját területén jelentkeznek szabad parlamentek működnek itt, itt semmit nem lehet a szőnyeg alá söpörni, szabad a sajtó, ahol az újságírókat senki nem veszélyezteti, zárja börtönbe, oknyomozó munkát folytathatnak, nagyon bátor és szabad a civil társadalom, és remélem, hogy nem csak az EU szintjén, hanem tagállamok szintjén is így van ez. Ezen felül olyan mechanizmusok működnek, amelyek biztosítják, hogy bár nem vagyunk tökéletesek, de e, fel tudjunk lépni hatékonyan a emberi jogok veszélyeztetése ellen. Ezt, ezt e, biztos mechanizmusok szolgálják. A belső-belső konzisztencia vitában a tagállamoknak jut fontos szerep vesz, felvettettem egy-két kérdést, a xenofómia, a romák kérdése, a rasszista erőszak. Ezek azok a kérdések, amelyek nem mindig pán-európai kérdések, hanem csak egy-egy tagállam vagy egy-egy régió problémája, nem minden tagállamban egységesen jelentkeznek, éppen ezért nagyon fontos, és erre biztatom, sarkallom önöket, mint nemzeti parlamenti képviselők, hogy legyenek éberek a e kérdések kapcsán. Nem csak azért, mert az önök országa számára fontos ez, az európai családok kontextusában, hanem azért is, mert minden egyes tagállamunk magában is nagyköveti szerepet játszik az európai és a nemzetközi emberi jogok nagykövete vagyunk a világban, hírvívője vagyunk a világban. Tehát ha valaki rosszul szerepel, ezzel az egész család hírét károsítja. A harmadik kihívás pedig a külső-külső konzisztencia. Mire is gondolok ezzel? Nos arra, hogy az Európai Unió azonosan kezeli-e az emberi jogok sérelmét minden területen. Tehát ha A ország lábbal tipori az emberi jogokat, ugyanúgy elítéljük ki, mint hogyha B ország teszi ezt, vagy sem. Mi több? Előfordul-e az, hogy bizonyos esetekben öm, vannak kedvenceink, akikkel kedvezményezetten bánunk? Már pedig, ha ezt így tesszük, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy a saját eh, hitelességünket aknázzuk -e ezzel alá. Én azt úgy látom és úgy érzékelem, hogy eh, az emberi jogok sérelme, megsértése során nem egységesen lépünk fel, hanem fellépésünk függ az egyes országoktól. Mindez magában még nem feltétlenül egy sötét és aljas machiavellisztikus gondolkodás és tervezés eredménye, ám ennek ellenére ez egy valóság, és el kell magyaráznunk, hogy mi ennek a valóságnak az oka. Lehet, hogy barátságosabb vagyunk egy olyan országgal, amelyel baráti viszonyaink, viszonyokat ápolunk, és ezekben az esetekben esetleg úgy gondoljuk, hogy nem endemikus, nem a belső rendszerből származik az emberi jogok sérelme, éppen ezért eh, a csendes diplomáciával lehet megoldani az emberi jogok sérelmét. Esetleg úgy érezzük, hogy eh, kevés kihatásunk van erre az országra. Nincsen eh, nagy gazdasági kapcsolatunk ezzel az országgal, ez az ország nem igazán törődik a nemzetközi imidzsével, ez is előfordulhat más esetekben, azonban viszont lehet, hogy nagyon fontos számunkra az ország. Mondjuk a szomszédságban van. Nagy pénzügyi ráhatással bírunk erre az országra. Éppen ezért nagyon óvatosnak kell lennünk a külső inkonzisztencia tekintetében. Még egyszer mondom, nem um, machiavellisztikus uh, belső uh, tervezés okán van külön, külön fellépésünk, de ez előfordul. Lássuk végőzetül a belső-belső inkonzisztenciát. Ez egy nagyon nagy probléma, és felveti ezt a kérdést, hogy vajon az Európai Unióban és az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban, a különböző szervezetekben, a külügyi szolgálatban, függően attól, hogy az emberi jogi osztály, vagy referatúra és a földrajzi referatúrában dolgoznak -e. Tehát mindenki egységesen látja az emberi jogok kérdését a világban konzisztensek vagyunk-e üzenetünk közvetítésében, vagy pedig előfordulhat, hogy külföldre utazom, felvetek, felvetem az emberi jogok megsértésének problémáját, próbálok velük együttműködni, majd egyszerre csak egy másik EU döntéshozó, mondjuk egy nemzetközi kereskedelemért felelő, felelős döntéshozó, vagy az Európai Parlament egy delegációi utazik el ebbe az, az országba, és mondják azt, hogy hát tudjuk, az emberi jogi megbízott hát ítélet biztos nem mondott kellemes dolgokat, de most beszéljünk, let's talk business, beszéljünk a kereskedelem kérdéseiről. Nagy kihívás ez. Még egyszer mondom, itt sem biztos, hogy rossz szándék, vagy valamilyen alja szándék vezeti a különböző döntéshozókat abban, hogy más-más módon szólal, szólalnak meg, de a stratégiai keretet eh, azért tekinthetjük eh, sikernek, mert azt mondja ki, hogy eh, minden szakpolitikában, az kereskedelmi, az antiterrorizmus vagy a külpolitikában is meg kell jeleníteni az emberi jogok kérdéseket. Újonnan kell gondolkoznunk erről a kérdésről, hiszen nem mindenki az emberi jogok területén dolgozott idáig is, hanem szakpolitikákban dolgozott. Tehát fel kell tennünk a kérdést, hogy a belső-belső konzisztenciát meg tudjuk-e teremteni akkor is, amikor más multilaterális szervezetekkel tárgyalunk, mondjuk az Európa Tanácssal. Örülök, hogy az Európa Tanács nagykövete itt van van közöttünk, vagy az ENSZ-el, regionális emberi jogi szervezetekkel. Azaz tehát keressük az együttműködés lehetőségét velük, hogy ne csak a legjobb diákként lépjünk föl, akinek mindig a mellén zsebéből ki lehet varázsolni a legjobb megoldást, hanem figyeljünk az emberi jogi területen jelentkező kihívásokra és a specifikus helyzetekre. Nem kell mindig ugyanazt mondanunk hiszen valaki esetleg markánsabb, határozottabb hangon szólal fel, mások a csendes diplomáciát választják, van, aki a nemzetközi szervezetek irányában lép fel, ahol nagyobb tekintélye van, mint mondjuk nekem, de uh, ugyanabból a kottából kell énekelnünk, ha más-más hangfekvésben, ha más-más szólamban éneklünk is. Ha nem így tesszük, akkor létrejön a belső-belső inkonzisztencia. Az első nagy kihívás a konzisztencia kihívása volt tehát. A második kihívás, és ez egy nagyon nagy kihívás, arról dönt, hogy hatékonyan tudunk-e sikra szállni az emberi jogok érvényre jutása érdekében. Úgy gondolom, hogy a világ bármely országában az embereknek azonosulniuk kell az emberi jogokkal. Ez az én meggyőződésem. Hosszú távú siker csak az lehet, hogy az emberek maguk az országokban azonosulnak az emberi jogokkal. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a civil társadalmat kell támogatnunk. A civil társadalmat az egész világon sok helyen támadások érik van, ahol a legnyilvánosabban támadják őket, a civil szervezetek tagjait veszélyeztetik, letartóztatják, megkínozzák, megölik, és van, ahol finomabb módon akadályozzák a munkájukat, korlátozzák a munkájukat, vagy külföldi ügynöknek, álságos árulónak nevezik a civil szervezetek munkatársait regisztrálják, le, be, ellehetetlenítik a bejegyzésüket, és folytathatnám még a különböző gáncsoskodás példáit. Az Európai Uniónak és a tagállamoknak, tehát az egész világon síkra kell szállniuk a civil szervezetek és a, a civil társadalom támogatása érdekében. Ez egy holisztikus megközelítés kell, hogy legyen. Bármelyik országba megyünk is, mindig találkoznunk kell a civil szervezetek képviselőivel, és hogyha lehetséges, és nem veszélyeztetjük ezzel őket, akkor lehetőség szerint ezt nyilvánosan tegyük. Együtt kell működnünk ebben a politikában, és néha ezt nagyon hatékonyan tesszük az egyes országokban, amikor azt mondom, hogy mi az EU-ra és a tagállamokra gondolok, akkor tehát, amikor a civil társadalom, az emberi jogvédőkkel tárgyalunk. Az EU delegációja egyedül ezt nem tudja megtenni, és az önök nagykövetsége sem tudja egyedül megtenni ezt az országokban. Ám ha együttműködünk, akkor mindennapos lehet az együttműködés, és láthatják a politikusok, akár az elnyomók is, hogy jelen vagyunk. A támogatás, is ennél gyakran fontosabb, a kapacitásépítés nagyon fontos. Támogatnunk kell tehát a civil szervezetet. Kedves barátaim! A civil szervezetek és a nem kormányzati szervezetek, az NGO-k a világban kedvesek, barátságosak lehetnek, hogyha akarnak, de nem ez a feladatuk. Nem ez a feladatuk, hogy kedvesek, simülékenyek legyenek. A civil társadalom feladata az, hogy nyomon kövessék az emberi jogi sérelmeket, lássák, hogy az emberek joga érvényesül-e az országban, és megvédjék őket, mi több, hogy olyan jogszabályok meghozatalát támogassák, amelyek az emberi jogokat vésik kőbe. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy bármely kormánynak kötelezettsége volna, hogy a civil szervezetek által felvetetteket törvénybe fektessék. Ezt nem jelenti. Ám mindez azt jelenti, hogy minden kormánynak abszolút kötelezettsége, hogy biztosítsa, hogy az NGO-k, a civil szervezetek megfélemlítés nélkül szabadon működhessenek és kifejthessék a véleményüket. Ebben a tagállamok nagyon fontos szerepet játszanak. Ha az önök miniszterei, nagykövetei, amikor elutaznak egy országban, nem találkoznak a civil szervezetekkel, ha ignorálják a civil társadalmat, akkor komoly problémákkal állunk szemben. Utolsó kihívás, és itt aztán zárom is mondandómat. Ez egy egész másfajta kihívás, mint az elő, előzőek, Hagy tegyek pontot, hagy tegyek pontot még néhány perc csak, elnök úr. Pontot teszek, és befejezem. Tehát a harmadik nagy kihívás. Ez nem egy belső európai kihívás, mint mondjuk a konziszt, politikai konzisztencia kihívása, és nem a országunkénti kihívás, mint a civil társadalom kihívása, hanem egy általános és alapvető kihívás. Jelesül, hogy az emberi jogok univerzális voltát támadják egyre gyakrabban, egyre több konkrét esetben. Egyre kifinomultabb módszerekkel teszik az emberi jogok ellenzői ezt. A fő érv azt szokta mondani, hogy az emberi jogok egy nyugati szülemény, amelyet rá akarnak készíteni, kényszeríteni az egész világra. Miért kellene nekem ezt a saját társadalomra érvényesnek elfogadni, Miért fogadjam ezt én el kulturálisan, csak azért, mert ti elfogadtatok? Nálunk hagyományos értékek működnek. Egyházi, vallási értékek, családi értékek, amelyek különböznek a nemzetközi és egyetemesnek mondott emberi jogoktól. Nos, hogyha ez az érv um, megjelenik, megerősödik, és uh, az ENSZ szinterén például megerősödik, már pedig ez ellen sikre szállunk az ENSZ-ben, ENSZ mondjuk amikor az nők elleni erőszakról van szó például. Idén márciusban több ország a New Yorki következtetéseket meg akarta akadályozni, amelyekben a nők elleni erőszakot ítélte volna el az ENSZ, sikerült ezt megakadályozni, hogy a családi hagyományokra hivatkozva megakadályozzák ezt az állásfoglalást. Minden tagállamnak, minden parlamenti képviselőnek és az EU-nak is egységesen kell sikra szállni ebben a harcban. Mély meggyőződésem, hogy az emberi jogok kérdése soha nem a vallások csatájának szinterén jelent meg, nem is a kultúrák csatájának szinterén jelent meg, vagy az országok közötti csata szinterén jelent meg. Az emberi jogok jelentették a bármely vallás, bármely ország és bármely etnikai csoport hatalmának anyanyelvét, amelyel a hatalom relativizálása ellen léphetett volna fel bárki is hogyha valakinek az emberi jogait megsértették, soha nem fogja azt mondani, hogy ne interveniáljatok miattam, mert az emberi jogok nem univerzálisak. Hanem mindig a kormány vagy a hatalom fogja azt mondani, nincs jogotok síkra szállni ezen emberi jogok alapján, mert ez nem az ő joga. De hogyha megvertek egy nőt, megverte a férjem, sok országban, a világban, akár az EU egyes országban a nő soha nem azt fogja mondani, ne védjetek meg engemet, mert az emberi jogok nem univerzálisak. Ám a férj, a hatalmon lévő fogja azt mondja, hát a család joga, a családi joghagyomány engedélyezi nekem, hogy megverjem az asszonyt. Az emberi jogok tehát a hatalomon lév, hatalmon kívüliek, a hatalom nélküliek nemzetközi nyelveit jelentik. A kolonializmus elleni harc, a rasszizmus elleni harc, a nagy emberi jogi mozgalmak az 20. század évtizedeiben gyakran a nyugati világ a gyarmatosítók ellen irányultak, már pedig ugyanazon univerzális emberi jogok alapján való meggyőződésből eredtek, mint amelyen a nyugati világ áll. Köszönöm szépen, még egyszer meghívtak, köszönöm a figyelmüket és nagy figyelemmel és örömmel nézek az izgalmas eszmecsere elébe. Köszönöm. Thank you, Stavros Lambrinidis. Köszönjük Stavros Lambrinidisnek, valóban kiváló beszéd volt, és érzelmekkel teli. Most pedig a nemzeti parlamenti képviselők és az európai parlamenti képviselők kaphatnak szót. A kártyájukat emeljék fel, hogyha szót kérnek. Kérem, éljenek bátran ezzel a lehetőséggel. Úgy látom, hogy egyelőre, egyelőre még kicsit mockodnak ettől. Egy, elsőként azonban a, az Európa Tanácsról nagykövet úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony! Elmar Brook külügyi bizottság elnöke nagyon fontos kijelentéseket, kijelentéseket tett a reálpolitika vonatkozásában. A történelmből azt tanulhatjuk, hogy az emberek tiszteletben tartása nélkül nincsen, nem lehet senki sem biztonságban. Néha szembeállítják ezt a kettőt. Én azonban úgy vélem, hogy amikor az emberi jogokkal baj van, akkor a nemzetközi helyzetben is zavar van, ahogy azt ma is láthatjuk. Éppen ezért a népképviselők, a parlamenti népképviselők is részt vállalnak ebben a folyamatban. Ezért gratulálok még egyszer önöknek ahhoz, hogy megtetik ezt a kezdeményezést, és egy asztalhoz ültették, vagy egy padsorokba ültették a nemzeti parlamenti képviselőket. Utalnék itt az Európa Tanács eh, parlamenti közgyűlése által tavaly ősszel elfogadott eh, állásfoglalásra, amelyben az Európa Tanács parlamenti közgyűlése kifejezte támogatását az Európai Unió emberjogi stratégiája iránt, különös tekintettel a nemzeti parlamentek részvállalására, szerepvállalására, amit elnök asszony is említett, amikor üdvözölte a számos képviselőt. Az Európa Tanács és az Európai Unió kapcsolata igen szoros az emberi jogok területén, ahogy arra Stavros Lambrinidis kollega is rámutatott az Európa Tanács és az EU 2007-ben egy megállapodást szolgáltatott el, Memorandum of Understanding címet visel ez. Ennek nagyon fontos szerepe van, hiszen a főtitkárunk, illetve az intézmény, Európai Unió intézményeinek vezetői szoros kapcsolatot ápolnak. A bizottság elnöke, az, az Európai Bizottság elnöke, illetve a mi főtitkárunk a héten New Yorkban találkoznak, aztán jövő héten Brüsszelben. Úgy véljük, hogy új korszak kezdődik a két intézmény között, a közös célok elérése érdekében. Ennek jó egy konkrét példája van és volt. Elnök asszony hármat említenik meg ezek közül. Elsőként az Európai Unió egyre nagyobb érdeklődést mutat és támogatást nyújt az Európa Tanács egyezmények elfogadása és aláírása irányában, legyen szó saját tagállamairól vagy harmadik országokról. Ez esetben célzott külpolitikájával érheti ezt el. Ezáltal megerősíti azt a célját, hogy ezt a stratégiát meglévő, jogilag kötelező, érvényű dokumentumokkal tegyük. A bűnözés budapesti nyilatkozatára gondolok itt, a családon belül erőszakkal kapcsolatos isztambuli egyezményre, a szexuális visszaélések, gyermekek védelme a szexuális jellegű visszaélésekkel szemben, ez a Lanzarote egyezmény, illetve ezen nemzetközi eszközök mindezáltal, ahogy azt Lamrindi úr is említette, hozzájárul ahhoz, hogy nemzetközi szinten védjék az emberi méltóságot ilyen jogi eszközökkel. Második példa, az Európai Unió csatlakozása az Európai Emberjogi eh, Egyezményhez, az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek mind-mind kiálltak emellett, ami kézzelfogható jele annak, hogy az Európai Unió mennyire komolyan veszi az Európai Unió határain kívül is az emberi jogok kérdését. Amikor e, csatlakozik az emberi jogi egyezményhez az Unió, akkor ennek az egyezménynek emberjogi rendelkezését tiszteletben kell tartania. Ha nem így jár el, akkor a Strasbourg emberjogi bíróság joghatóságának kell majd alávetnie magát. Az eddigi vállalások az Európa tanácson belül, a tagállamok vállalásaira gondolok, nagyon fontos benchmarkként működnek. Szorosan együttműködik az Európai Unió és egyes eh, különleges eh, testületek, a GRECO, a Velencei Bizottság, vagy az amelyik az igazságszolgáltatás hatékony működését eh, követi figyelemmel. Az Európa Tanács testületének munkájában üdvözöljük, hogy ilyen fontos szerepet vállal az Európai Unió. A legmagasabb szintű párbeszéd ennek megvan a gyümölcse, hogy arra jó néhány példát, bizonyítékot hozhatnék. Stavros Rambridis emberjogi megbízott, egy közismert és köztiszteletnek örvendő személy, akire óriási feladat hárul, és biztos vagyok benne, hogy a nyílt eh, együttműködés eszközével elérheti céljait. Meggyőződésünk ugyanis, hogy az együttműködés szálainak szorosabbra vonása az EU és az Európa Tanács testületei között sokat segíthet abban, hogy az Európai Unió legújabb e, kezdeményezését is megvalósítsuk, miszerint az Európai Unión belül is e, figyelemmel kell követni a jogállamiság, illetve az alapvető emberi jogok tiszteletben tartásának kérdését. Barózó elnök úr utalt is erre az Európai Parlament megtartott évértékelő beszédében. Jagland főtitkár úr a múlt héten Strasbourgban fogadta az Európai Parlament egyik tagját, Louis Michel úrat, aki a Libe szakbizottságban előadója ennek az uniós kezdeményezésnek. Jagland főtitkár úr üdvözölte az EP azon erőfeszítéseit, hogy az emberi jogok védelme és a jogállamiság érvényesülése mellett kiáll, unió határain belül és kívül egyaránt. Fontos ugyanakkor elkerülni az átfedéseket, a jelzőszámok kidolgozása, a monitoring rendszer kidolgozása és az ajánlások megfogalmazása egy jó bevált gyakorlat az Európa Tanácsban, ezért a Jegland főtitkár úr azt javasolta, hogy az Európai Unió, ha egy hasonló mechanizmus dolgoz ki, akkor ne adja figyelmen kívül az Európa Tanács bejáratott rendszereit, hiszen az uniós tagállamok már egyébként is tagjai az Európa Tanácsnak, és ezek a mechanizmusok olyan jogilag kötelező érvényű, nemzetközi eszközökön alapulnak, amelyek lehetővé teszik, amely lehetővé teszi, hogy egy nem átpolitizált módon figyeljük, vagy kössük figyelemmel a jogállamiság és az emberi jogok érvényesülését, és adott esetben javítsunk is a helyzeten. Köszönjük, nagykövet úr, mondja az elnök asszony. Hauregvi Atondo a spanyol kongresszustól a következő hozzászólunk. Parancsoljon! Köszönöm szépen. A spanyol parlament nevében szólalok fel. Először is szeretnék az Európai Parlamentnek gratulálni ennek a rendezvénynek a megszervezéséhez, és Stavros Lambrinidis úrnak is, amiért ilyen lelkesen dolgozik ezért az ügyért. Egy negyedik célkitűzést szeretnék az emberi jogi stratégiai tervhez hozzáadni, ugyanis kulcsfontosságú szerepet játszó résztvevőről van szó. Nem csak a kormányok és a társadalmi szervezetek dolgoznak nagyon aktívan a globális szinten az emberi jogokért, hanem az üzletek, a nagyvállalatok is egyre nagyobb mértékben látjuk azt, hogy a nagyvállalatok világszerte, a világ minden részében jelen vannak, és ott tanúi lehetnek az emberi jogok megsértésének. Az Európai Uniónak lehet, hogy az üzleti élet inkább szociális, gazdasági jellegű része, de minden esetre nagyon szorosan összefügg az emberi jogok tiszteletben tartásával. Nagyon sok országban felmerül ez a probléma, és kapcsolódik az üzleti élethez. Stavros meglepetéssel tapasztaltam, hogy a stratégiában nem szerepel ez a kérdés, Tudjuk, hogy az ENSZ-nek van egy, egy nagyon jó emberi jogi védő eszköze, amiről gyakorlatilag senki nem tud. Ez pedig három elven alapul. A e, kormányok, a nagyvállalatok és a világ összes e, országának igazságszolgáltatásán alapszik, és az emberi jogok védelmét, illetve az emberi jogok megsértése, megsértésének ellen, elítését foglalja magába. A bányász vállalatok, bányászati vállalatok, a, akármilyen méretű kis vagy nagyméretű nemzetközi vállalatok, mindegyik vállalat, minden üzleti életi szereplő részt vehet az emberi jogok megvédésében igenis nagyon jó munkát tudnak végezni, nagyon aktív szerepet tudnak játszani, hogyha követelik az emberi jogok legalább minimális betartását. Ez segíthet abban, hogy az emberi jogok világszerte minél nagyobb fogban érvényesülhessenek, méghozzá külön méghozzá olyan, olyan szempontból, hogyha a vállalat nem teljesíti a minimális követelményeket, akkor, akkor az retorzió követi. Bangladesi textilgyárakkal volt probléma. Hogyha az európai vagy amerikai textilgyárakban lennének olyan, lenne, lennének olyan állapotok, mint Bangladesben, ahol 1500 ember hal meg gyár tűzben, vagy más balesetek miatt, hogyha ugyanez a helyzet előfordulna bárhol, New Yorkban, Madridban, akárhol, akkor az biztos, hogy az adott ország bírósága elé állítanák a vállalatok, vállalat vezetőit, és ha, e, tulajdonképpen ezek a balesetek is alapvetően az emberi jogok be nem tartása miatt következnek be. Stavros, tehát nagyon nagyra becsülöm a munkádat. Az én ezen a téren végzett munkám egy jelentésben csúcsosodott ki, amelyet nemrég nyújtottam be a spanyol parlamentnek. Ez arról szól, hogy az emberi jogok, az emberi jogi elvek rendszeres szisztematikus érvényesítésére van szükség. Spanyolországban természetesen van erre vonatkozó nemzeti stratégia, minden európai országban van erre vonatkozó nemzeti stratégia. Kérdésem az, hogy nem lehetne-e az üzletek szintjén is inspirációként alkalmazni ezeket az elveket, hiszen rengeteg vállalat működik az Európai Unió határain kívül. Nagyon jó lehetőség lenne ez arra, hogy megmutassuk, hogy mit szeretnénk elérni, hogy milyen körülményeket szeretnénk elérni a harmadik országokban. Elnök. Köszönöm szépen, biztosíthatom önt arról, hogy a parlamentben jelenleg is két jelentés létezik az üzleti élet és az emberi jogok kapcsolatáról, úgyhogy szorosan nyomon követjük ezt a témát. Azon kívül az ENSZ ajánlásai is eh, rendkívül fontosnak tartjuk. Folyamatosan eh, vitázunk arról, hogy az ENSZ ajánlásait hogy tudjuk valóra váltani. Sajnos nagyon nagy probléma az, hogy az ajánlások nem kötelező jellegűek. Van a parlamentben jelenleg is egy jelentés, amely a korrupció és az emberi jogok kapcsolatát vizsgálja. Itt is hangsúlyozzák az országokban működő vállalatok szerepét. Még az Európai Parlament részéről két felszólaló lesz, aztán pedig átadjuk az, e, a külszolgálatnak, illetve a civil szervezetnek a szót. Donszki úr kapja meg a szót most. Köszönöm szépen. Stavros Lambrinidis valóban nagyon sok jogos és fontos pontot említett meg, nagyon alaposan, nagyon részletesen kifejtette beszédében, hogy mi a legfontos az, az emberi jogi területen. Örülök neki, hogy holisztikus megközelítést alkalmaz, ahelyett, hogy az emberi jogi politikát romantikus és idealista nézőpontból közelítené meg, mert ugye tudjuk, hogy ez nem nem lenne a helyes megközelítés. Örülök annak is, hogy a civil társadalomra és, az en, és a civil szervezetekre ilyen nagy hangsúlyt fektetett. Hiszen nagyon fontos, hogy megkülönböztessük a valódi civil szervezeteket, amelyek az emberi jogi helyzetet megfigyelik, az a különböző országokban, azoktól a ez a civil szervezetektől, amelyek tulajdonképpen a rezsimek kiszolgálói, a rezsimeknek dolgoznak, és tulajdonképpen hozzájárulnak az emberi jogok megsértéséhez. Tudjuk, hogy nagyon sok olyan stratégiai partner van az Európai Uniónak, ahol pontosan erről van szó, ilyen úgynevezett zseb civil szervezetek működnek, amelyek amelyek megakadályozzák azt, hogy az Európai Unió megfigyelhesse az emberi jogi helyzetet, és amelyek a rezsimeknek dolgoznak. Ezen kívül az, azt is fontos aláhúzni, hogy az emberi jogi aktivisták, az emberi jogokért harcolók védelme mennyire fontos. Mi felelősek vagyunk értük. Nem csak arról van szó, hogy tisztelni kell a munkájukat, hanem valódi védelmet kell nekik biztosítani, hiszen a kínai, az orosz, a, az ö, iráni és más ö, emberi jogi ö, harcosok nagyon fontos szerepet játszanak az emberi jogok területén. Az emberi jogokat védő szervezetekkel való együttműködés nagyon fontos, és különösen az tudományos élet szereplőinek fontos az velük való együttműködés. Végül pedig azt szeretném elmondani, nagyon fontos újra és újra elmondani, hogy az emberjogi politika nem szelektálhat, nem válogathatja ki az emberi jogok területén, hogy milyen országokban működik, milyen országokra figyel. Ugyanakkor nem alkalmazható visszaélés eszközeként sem arra a célra, hogy azokat az országokat, amelyeket valamilyen okból nem kedvelünk, az emberi jogok való visszaélés alapján megtámadjunk. Köszönöm szépen. Itro from the Italian Senate. Megadom az olasz parlament képviselőjének a szót. Köszönöm szépen, állok asszony, kedves kollégák! Nagy öröm a számomra, hogy itt lehetek, és megvitathatom önökkel ezeket a nagyon fontos kérdéseket, amelyeket egyre inkább minden nemzeti parlament is prioritásnak tekint. Az öt csillag mozgalom, amelyet képviselek, eh, nagyon eh, pozitívan látja ezt az ambíciózus Európai Uniós projektet, amely az emberi jogok érvényesülését eh, nem csak a határokhoz közel, hanem az egész világban nyomon követi. 2012-ben az Unió elfogadta az emberi jogi csomagot, és eh, ezzel eh, nagyon komplex válaszokat adott a globális gazdaság és pénzügyi válság által megjelenő kihívásokra, és egy olyan hatékony eszközt adott a döntéshozók kezébe, amelyekkel mind az, az állampolgári érdekeit lehet szolgálni. Nagyon fontos, hogy az európai és a nemzeti szint szinergikusan együtt tudja működni, és az Európai Unió stratégiai keretét élettel tel, tel, töltse meg, valamint az akcióterv is valósággá váljék um, az emberi jogok érvényesüléséről különböző kihívásokkal állunk szemben a világ különböző térségeiben. Mi úgy gondoljuk, hogy a konkrét intézkedéseket kell megtenni, és máskülönben, hogyha ezeket nem tesszük meg, fennáll annak a veszélyem, hogy csak intellektuális okoskodást folytatunk, de nem, nem fogjuk tudni érvényesíteni az emberi jogokat, különösen a veszélyeztetett eh, nép, nép vagy más szociális csoportok tagjait. Éppen ezért biztosítani kell, hogy az akciótervben szereplő célkitűzéseket megvalósítsuk, egy nemzeti tervben is megjelenjenek, a Guiding Principles, az iránymutató, iránymutatások tekintetében. Az öt csillagmozgalom, a Movimento Cinque Stelle kész az együttműködésre, és arra sarkoljuk az olasz kormányt, hogy fogadjanak el egy ilyen dokumentumot, például az Egyesült Királyság példáját követve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy figyelmeztetett, emlékeztetett arra is, hogy az Egyesült Királyság parlamentje az egyetlen tagállami parlament idáig, amely kialakította a nemzeti akciótervet. Végezetül pedig megadom a szót Anna Gomesnek, megadnám neki, de nem látom Anna Gomest. Lehet, hogy később megérkezik majd. Ilyen módon azt mondom el, hogy az Európai Parlamentben, épp úgy, mint a nemzeti parlamentekben is gondolom, gyakran az emberi jogi szervezetek is szóhoz jutnak. Ezért a Brüsszelben bejegyzett eh, NGO-knak adom meg a szót, először a Human Rights Watch képviselőjének, Lotte Life-nak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, így itt felszólalhatok ezen a nagyon fontos meghallgatáson nem elég egy meghallgatás. Reméljük több meghallgatásra sor kerül, melyben az Európai Parlament és a Nemzeti Parlament képviselői azt vizsgálják, hogy hogyan tudnak jobban síkra szállni az emberi jogok érvényesüléséért a világban. Teljesen egyetértek azzal, amit az EU rendkívüli megbízottja Stavros Lambrinidis, Lambrinidis mondott, arra emlékeztetett bennünket, hogy az emberi jogi csomagot egy hosszú és közös erőfeszítés végén sikerült létrehozni, amely az Európai Parlament erőfeszítései nélkül és sok nemzeti parlament erőfeszítése nélkül nem jött volna létre, de részt vettek bennem. Az EAS, tehát az Európai Kül- Külügyi Szolgálat, a civil társadalom és sok nemzeti kormány is. Sok kis részből állt össze ez a becsvágyó és nagy terv, amelyet végül múlt évben sikerült elfogadni. Magától értetődő Stavros emlékeztetett bennünket arra, hogy a következő lépés még nehezebb feladatot ró ránk, hiszen a szép elveket valósággá kell válnunk is. Hogyha az EU és a tagállamai nem közös erőfeszítést tesznek, akkor a végrehajtás nem lehet sikeres. Néhány nagyon konkrét példával szeretnék élni, a tekintetben, hogy milyen javaslatokat teszünk mi önöknek, illetve milyen úton szeretnénk közösen járni. Nem akarok az öt percet nem arra akarom felhasználni, hogy a szép elvekről beszéljek, hanem nagyon konkrét feladatokról szeretnék beszélni. Hiszen az Európai Parlament nagyon erősen fogalmazó és átfogó állásfoglalásokat fogalmazott már meg különböző emberi jogi problémák kapcsán, de az Európai Parlament a nemzeti parlamentek támogatása nélkül nem tud tovább lépni ezekben az ügyekben. A stratégiai keret és az emberi jogi csomag többek között azt is felvetette, hogy az Európai Unió felveti az emberi jogok kérdését, és azokat is támogatja, akik az emberi jogokért harcolnak stratégiai partnerországainkban is. Úgy gondolom, hogy ezen elkötelezettségünk próbája az lesz, hogy az EU és a tagállamai hogyan védik meg az emberi jogi harcosokat, Oroszországban és Kínában, illetve mutatnak rá az emberi jogok megsértésére. Ez két stratégiai partnerünk, kulcs stratégiai partnerünk, de mindkét országban jelentősen sértik az emberi jogokat. Stavros jogosan mondta, hogy egy kotta könyvből kell énekelnünk, de ez a probléma, hogy ez a partitúra még nem készült el az Európai Külügyi Szolgálat sajnos különböző partitúrákból énekel, hogyha ezt a metaforát folytathatom, és bizony nem ugyanabból a kottából énekelnek a tagállamok sem. Mit kell tehát tennünk? Az Európai Parlament egy évvel ezelőtt már felszólította a közvéleményt, majd aztán több rákövetkező állásfoglalásában is megtette, hogy még az idei év vége előtt a külügyi tanács határozott állásfog, határozott következtetésekben vázolja körül az emberi jogokért való munka és az emberi jogvédők védelmének kereteit. Többek között stratégiai partnereinkben, Oroszországban is. Ez az üzenet, melyet tehát az EU külügyi tanácsa fogad majd el, egyben a tagállamok üzenete lesz, és ez lesz a közös alap amely meghatároz, hogy minél kevesebb, ennél kevesebbet nem lehet érvényesíteni. Senki nem utazhat majd el Kínába vagy Oroszországba úgy, hogy figyelmen kívül hagyja a külügyi tanács közös üzenetét. Ennek az is jelentősége lesz, hogy mindenki határozottabban tud majd fellépni, hiszen egyedül senki nem kockáztatná meg, hogy ezeket az üzeneteket átadja. Ám, hogyha mindenki azt mondhatja, hogy ezt az üzenetet az EU külügyi tanácsa fogalmazta meg, ez az EU közös üzenete, akkor még a kis országok is képviselhetik az üzenetet a közösségre hivatkozva. Másrészt a partnereink a másik oldalon, Kína vagy Or- Oroszország eh, nem eh, játszhatják ki az egyes szereplőket egymás, mellett, egymás ellen, hiszen ez a közös nyilatkozat védi majd az egyes szereplőket. Ehhez azonban a külügyi tanács határozott és meg, meg, erős megfogalmazású közlemény következtetésére van szükségünk. Ezt pedig nem értjük el anél nélkül, hogy a nemzeti parlamentek ne támogatnák hatékonyan és, és tetterősen ezt a projektet. Ezért kérem önöket, mint um, parlamenti képviselőket, hogy uh, egy irányba húzzunk, és ezért a célért uh, dolgozzunk. Ugyanakkor az olyan országokban is fontos a fellépés, ahol változásokra van szükség. Az egyik ilyen ország például Bahrein. Bahrein az arab tavasz következtében nem pozitív változásokat történtek Bahreinben, és Ugyanakkor azok, akik tüntettek Bahreinben, békésen tüntettek, nem forradalmat akartak, és a saját jogaik érvényesüléséért küzdöttek. Nagyon magas árat kellett fizetniük ezért, és most börtönben vannak. Három közülük Európai Uniós állampolgár. És ennek a békés protest mozgalom arca Abdul Haid al Dán állampolgár ő az, akiről azonosítjuk ezt a bahrányi mozgalmat. Mit kell, hogy tegyenek? Közös erőfeszítéssel követelniük kell, hogy azok, akik békésen szálltak síkra az általunk ami fontosnak érzett jogokért, kerüljenek szabadlábra Bahreinben. Első lépésként tehát egy kollektív utat kell találni ahhoz, hogy az EU állampolgárok szabadságáért közösen sikra szálljanak, kettejüket közülük élethosszig való szabadságvesztésre ítélték el. Ezek nem valami gyengekező ítéletek, súlyos ítéletek. Az EU egyénileg még nem fogalmazott meg egy határozott üzenetet, mondjuk az EKS, az Európai Külügyi Szolgálat, nem üzent Bahreinnek. Mi több, az EU tagállamok sem üzentek egyértelműen Bahreinnek, mondván, hogy ezeket az embereket szabadon kell engedni, és párbeszédre kell lépnie a bahreini kormánynak velük. Igen, mindjárt befejezem, mondja a felszólaló. Még egy utolsó ügyet szeretnék felvetni, mert nem tudom, hogy még egyszer szót kapok-e. Nagy az elégedetlenség Európában az EU demokrácia deficitje kapcsán. Az EU állampolgárokat csak megmondják, ezt a döntést hozták és a külügyi területem a döntéseket persze főleg az EU tagállamok hozzák, illetve a lépéseket gyakran az Európai Külügyi Szolgálat hajtja végre. A civil társadalom azonban még soha nem tapasztalta meg azt, hogy a külügyminiszterek egymással vitáztak volna. Soha nem létezett egy ilyen nyilvános vita. Éppen ezért arra kérem önöket, hogy dolgozzanak azon, hogy az emberi jogok és az emberi jogi stratégia végrehajtásáról kamerák elől, előtt vitázzanak a külügyminisztereink, lássuk, hogy milyen álláspontot képviselnek és mi a szándékuk. Köszönöm. Köszönöm. Kicsit szigorúbbnak kell lennem a hozzászólás idővel, mert Stavros Lambrinidiszt a végén még egyszer szeretnénk meghallgatni, hogy reagáljon. Vincent Forrest a Frontline Defenders képviseletében következik parancsolja. Szóval- Köszönöm elnök asszony. Egy kevésbé ismert szervezetet képviselek. Emberjogvédők védelme, ami célunk és feladatunk. 2012-es Szaharov díjazott esetében például és eh, azt kérjük, hogy eh, az EU-tól azt várjuk, hogy az emberjogvédők mellett eh, álljanak ki, hiszen ők azok, akik az, a bőrüket viszik vására nap mint nap. Az EU cselekvési tervben csak három pont foglalkozik az emberjogvédőkkel, mégis ez egy olyan kérdés, ami mindenben megjelenik. Brock úrral egyetértek, aki megnyitó beszédében azt mondta, hogy ez közös felelősségünk. Ez nem csak a külszolgálat és az EU delegációk feladata, a tagállamok dolga, a minisztériumok dolga és a különböző külképviseletek dolga. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament is szerepet kell, hogy játszanak ebben, hogy arra szorítsák, kényszerítsék a tagállami intézményeket, hogy ezt komolyan vegyék, erre megvannak az eszközeik. Kérdések, állásfoglalások, levelek, nyílt levelek, bizottságközi ülések, mind-mind arra misszió, kiküldetések, e, mind-mind lehetőséget adnak arra, hogy ezeket a kérdéseket újra és újra neki szegezzék az érintetteknek. Együttműködhetnek civil szervezetekkel, helyi szervezetekkel, találkozhatnak személyesen itt Brüsszelben vagy a helyben az emberjogvédőkkel. Hét további javaslatom, hogy ajánlásom lenne. Megpróbálok lehetőleg pragmatikusabb lenni. Szerintem a Lisszaboni szerződés életbe lépésével a tagállami nagykövetségek könnyen mondhatják, hogy az EU delegációk dolga az ember jogi kérésekkel foglalkozni. A legtöbb esetben az EU-s összekötő tiszt a a kontaktpont, akik az EU delegációhoz tartoznak hivatalosan. Ez egyszerre jó és rossz. A tagállami nagykövetségieken e, éppen ezért sajnos e, nincsenek meg ezek az ebérgő összekötők. Nem tekintik magukének ezt a feladatot a tagállamok másodszorban. Konkrét állásfoglalások elfogadását e, érdemesnek tartom az emberjogvédőkkel kapcsolatban, amennyire tudom, Németországban ez, és Belgiumban pontosan ez a helyzet. Harmadsorban a költségvetési megszorítások nem szabad, hogy kihatással legyenek az emberjogvédőket és civil szervezeteket célzó programokra. Negyedsorban egy kettős megközelítés sokat segíthet, hogyha egy emberjogvédőt így vagy úgy támadás ér, ez kísérleti projektek keretében kipróbálható módszer. Ötöd sorban az EP és nemzeti parlamentek egy cselekvési hálózat felállát, felállítását kell, hogy megfontolják, akik, amely nem csak a twinning kezdeményezés keretében segít konkrét emberjogvédőket, hanem egy hálózat, aminek itt lefed. Hatod sorban Érdemes lenne eh, az jogvédők részvételével egy éves konferenciát szervezni Brüsszelben. Ez más lenne, mint a Szaharov eh, díjhoz kapcsolódó események. Fontos, hogy minél nagyobb eh, felhajtás övezze ezt, hogy, hogy láthatóvá váljon az Európai Unió fellépése ezen a téren. Végezetül gondolkodjunk kreatívan, gondolkodjunk másképp a szociális hálózatok, tüntetések nagykövetségek előtt, a helyi médiumok bevonása külföldön, a közvélemény alakítása, a formálása nagyon fontos lehet, ami legitimé teheti az emberi jogvédők munkáját. Zárásképpen elmondom, hogy a Frontline Defenders most adott ki egy kézikönyvet arról, hogy mit várhatnak az emberi jogvédők a tagállamoktól és az Európai Uniótól az EP-re és a nemzeti parlamentekre konkrétan utalunk, tippeket adunk az emberi jogvédőknek eh, ahhoz, hogy hogyan közelítsék meg az Európai Parlamentet, hogyan forduljanak a nemzeti parlamentekhez. Köszönjük ezeket a valóban pragmatikus ajánlásokat. From the parliament in Myanmar, who is following the debate, so very Üdvözöljük vendégeinket Burma az Európai Parlament és a nemzeti parlamenti képviselők részvételével tartunk most egy ülést, ezt láthatják, hallhatják. Mert megadom a szót Stavros Lambrinidisnek zárószóra. A Nemzeti Emberjogi Intézmények Hálózatának képviseletében, és itt van köztünk valaki, kérem, hogy röviden három percben kap szót, parancsoljon. I'm Jonas Christoffersen. I'm the director of the, the Danish Institute for Human Rights, the National Institution. Sorry. Köszönöm szépen, Jonas Christoffersen vagyok. Működik már a mikrofonom? Elnézést kérek. Jonas Christoffersennek hívnak, és a Dán eh, emberi jogi Intézet képviselője vagyok, illetve annak a hálózatnak a képviselője, amely a különböző emberi jogi intézetek között jött létre ebben az évben. Legfontosabb feladatunk az, hogy együttműködjünk a nemzeti parlamentekkel. 2012-ben elfogadtuk a belgrádi elveket, amelyek a nemzeti emberi jogi intézmények és a nemzeti parlamentek közötti együttműködést szabályozzák. Nem fogom részletesen elmagyarázni, hogy ezek miről szólnak. Az, látom sokaknál itt nyitva van a laptop, Google-on meg lehet nézni a belgrádi elvek alatt mi szerepel. Minden esetre a feladatunk az, hogy a nemzeti parlamenteket támogassuk, nem kevésbé az európai szinten, és ezért nyitottunk most meg egy brüsszeli irodát. Ennek köszönhetően az Európai eh, Parlamenthez és az európai intézményekhez, valamint az alapvető eh, jogok eh, ünnösséghez is közelebb kerültünk. Szeretnék egy kulcsfontosságú kérdést megemlíteni, amely a hálózatunk egyik legfontosabb feladatai közé tartozik, illetve a legfontosabb problémája az, hogy az európai tagállamok legnagyobb részében nincsen a státuszú nem, nemzeti emberi jogi intézmény. Azt hiszem, hogy csak 12 olyan tagállam van az EU-ban, ahol ilyesmi létezik. Jó lenne, hogyha ezek a tagállamok ösztönöznék a többieket is arra, hogy megteremtsék. Nehéz megérteni, hogy az Európai Unióba belépő tagá, tagországoktól miért követelik ezt meg, vagy miért várják el a régi tagok miközben nem minden régi Európai Uniós országban van még ilyen intézmény. Elnök asszony, én úgy gondolom, hogy nagyon röviden meg lehet fogalmazni a mi ajánlásunkat. Azt ajánlom, hogy aki ma jelen van, minden, gondolja át, hogy lehetne az minden, minden tagállamban, minden Európai Uniós tagállamban egy A típusú emberi jogi intézetet megteremteni, mégpedig olyat, amely az emberi jogok kartájának alapelveinek megfelelő. Lehet, hogy ennek a keretében kellene bizonyos fajta kötelezettséget meghatározni a tagállamok felé, arra nézve, hogy alapítsanak egy ilyen nemzeti szintű emberi jogi intézményt. Köszönöm szépen. Egy kérdést szeretne valaki föltenni önnek. Egy percet kap erre. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a legfontosabb gondolat, amit ma hallottunk, pontosan a közös külső emberi jogi fellépés előtt álló problémák kérdése. Hazánkban az a helyzet, hogy tudjuk, hogy milyen ajánlások léteznek, tudjuk, hogy a nemzetközi, illetve nemzeti bíróságok, hát különböző intézmények milyen határozatokat hoznak, de más helyeken pedig igen arrogánsan lépnek föl, és nem értik meg, hogy milyen, hogy milyen okból fontos ez, és ez az adott ország politikai teljesítményére is befolyással van. Az Európai Unió országainak együtt kell működni, nem lehet önös érdekeket ezelé helyezni. Tudom, hogy ez nem könnyű feladat, de ez a legfontosabb. Hogyha megnézzük a nők helyzetét, a lányok helyzetét, akkor látjuk, hogy milyen fontos az ők, ő megvédése, különösen a fegyveres konfliktustól szenvedő országokban. Tudjuk, hogy a nők, a lányok megerőszakolása a háborús eszközé vált. Ugyanakkor a e, nemi szervek megcsonkítása, illetve az erőszakos e, házasságok kényszerházasságok is olyan kérdés, amelyet nagy figyelemmel kell kísérnünk. Tehát a helyszínen kell cselekednünk, és együtt kell működnünk annak érdekében, hogy megvédjük a nők és a lányok jogait. Stavros Lambranidisnek azt a kérdést tenném föl, hogy gondolja, uram, hogy tudnánk még nagyobb nyomást gyakorolni azokra az országokra, ahol ezek a problémák felmerülnek? Köszönöm. Stavros, akkor 5 perce megadom most neked a szót. Thanks, thanks. No, no more. I, um... Köszönöm, köszönöm szépen. Szerettem volna köszönetet mondani mindenkinek, eh, hogy se elnézést kérjek, mert nem, de hát még a felmerült kérdésekre röviden reagálnék. Igazi kihívással van dolgunk. Mindig azt kell vizsgálni, hogy milyen eh, ráhatásunk lehet. Van egy ország, ahol nem, fog, nem érdekel senkit a, a, a pénz, de a nemzetközi megítélés igen. Az is lehet, hogy eh, nem érdekli őket a, a, az EU pénze, de mondjuk egy tagállam pénze igen. Ezért olyan fontos, hogy egy adott ország esetében nem EU-ként kell gondolkodnunk, hanem EU e plusz tagállamok egy kibővített e, kettős e, gondolkodással jóval nagyobb súlycsoportban tudunk boxolni, hogy sportnyelven szóljak. Sokkal nagyobb hatást érhetünk el sokszor, hogyha határozottan lépnek, lép fel az EU, akkor a tagállamok nem moshatják a kezeiket, és fordítva is igaz ez. Éppen ezért a multilateralizmus célra vezető, hogy a gazdasági téren a többi nemzetközi szereplővel mit tehetünk, illetve az emberi jogi területen mit tehetünk a többi szereplővel együtt. Én, én, én nagyon hiszek abban, hogy, hogy több irányból kell egyszerre dolgoznunk, támadnunk. Egyiptomban például, Egyiptommal kapcsolatban egy, egy aggasztó civil szervezetekre vonatkozó törvény tervezettel szemben hatékonyan tudtunk fellépni, így, hogy többen több felől támadtunk. Barbara az üzleti világ és az emberi jogok összefüggéseiről. Most jöttem vissza Kínából, az egyik első egyeztetésem az üzleti élet és az emberi jogok eh, Kínában és Európában. Európai kínai cégek, köztisztviselők, eh, tudósok ültek rá egy kerekasztal ülésre. Most először próbáltuk meg végig gondolni azt, hogy az európai cégek, akik el vannak Kínában, mit tehetnek többet jobban az emberi jogok védelme érdekében, illetve hogy az európai kínai cégek, amikor ugyanabban a harmadik országba próbálnak együtt befektetni, a akkor hogyan tudják azt garantálni, hogy a munkavállaló jogokat és egyéb jogokat nem sértik. Nagyon fontos ez számunkra, hogy Barbara is említette, nagyon fontos inspirációt nyújtott a Howitt jelentés például. Volt egy másik. A parlament, a parlamentek pontosan itt játszhatnak fontos szerepet, ahogy Elmár mondta, nincsen végrehajtó hatalma az Európai Parlamentnek, de politikai szempontból mégiscsak egy izmos intézmény, hiszen befolyásolhatja, irányíthatja, terelheti jó irányba a közvitát. Az Európai Bizottság 2013. júniusában három iránymutatást is kiadott az európai cégek számára, arra vonatkozóan, hogy milyen emberjogi milyen, hogyan tartsák tiszteletben az emberjogokat. A rági ajánlásokról van szó. Az egyik az olajgáz cégekre vonatkozik, a másik technikai cégekre, a harmadik csomag pedig a munkaközvedítőkre. Az Európai Bizottság egy belső dokumentumot is kiadott arra vonatkozóan, hogy az európai kis- és középvállalkozások hogyan kell, hogy alkalmazzák eh, ezeket az iránymutatásokat Európán belül. Tehát az egy első ajánláscsomag az a külföldön befektető európai cégekre vonatkozik, a másik pedig az Európán belül aktív KKV-kra. Ezek nem eh, kötelező érvényűek, legalábbis egyelőre. Ugyanakkor nagyon örülök annak, hogy ezügyben is próbálnak nyomást gyakorolni a spanyol parlament eh, és az európai parlament is. Most már tényleg futnom, rohannom kell, megint Kínával van dolgom, de még egyszer köszönöm. Hmm. Érdekes volt hallani a hozzászólásokat, és remélem minél hamarabb újra találkozunk. Köszönjük Stavros Lambrinidisnek! és remélem, hogy nem csak mi tanultunk tőled, hanem től, tőlünk is tanultál, hallottál érdekes dolgokat ma. Köszönjük, hogy az emberjogpolitika szóvivője vagy nemzetközi fórumokon. És tovább is lépünk az Európai Unió emberi jogi politikájának megjelenése a multilaterális szinten. Itt van velünk Engelbert Toyerman a Kohontól, ami a tanács emberjogi mm, munkacsoportja, az ENSZ szerkapcsolatos munkáról is be tud számolni, külvileg számára kevésbé érthető, hogy mennyire különböző intézményekről van szó, de talán most hallhatunk arról, hogy a multilaterális fórumokon hogy jelenik meg az Európai Unió. Például a Genfi Emberjogi Tanácsülés előtt itt az Európai Parlamentben plenáris ülésen fogadunk el egy állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy mik a prioritások az adott ülésen, ami általában márciusban kerül megrendezésre Genfben. Erre felkészülve egyeztetünk a civil szervezetekkel, tagállamokkal, hogy meghallgassuk, hogy ők hogyan gondolkodnak, vélekednek az ENSZ testületek munkájáról. természetesen a New Yorki és Genfi EU eh, e delegáció munkáját is eh, segítjük. Az emberi tanácsban az EU-nak nincs eh, hozzászólási joga, a tagállamok képviseletik magukat egyenként. Ezt is vizsgáljuk, hogy az EU képviselője miért nem szólhat hozzá az e Európai Unió nevében, miért a tagállamoké illeti meg egyedül ez a jog a tanácsban Kohom néven ismerik az emberjogi munkacsoportot, amely roppant fontos testülete a tanácsnak, hiszen itt vitatják meg, hogy mik a prioritások, milyen formában lépjenek fel a nemzetközi szintéren. Ezért örülök annyinak, hogy itt van közöttünk Engelbert Tajerman, aki ennek az emberjogi munkacsoportnak a, az elnöke, aki jól ismeri belülről a működését ennek a testületnek, ennek a fórumnak, hiszen a KOHOM rengeteget fejlődött, most már itt Brüsszelben is egyeztetnek a szakpolitika formálás minden apró részletét jól ismeri Tajerman úr, a különböző tagállamokat képviselő tisztviselők. Talán most már jobban értik, látják, hogy európai álláspontra kell törekedni, nem csak a, a nemzeti prioritásokat kell érvényesíteniük. Fontos, hogy meghallgassuk Engelbert Toyermant a Kohom nevében, azért is hívtuk meg, és megragadnánk az alkalmat eh, arra, hogy vesse majd fel a kohom ülésén, hogy mennyire fontos, hogy egységes áspontot képviseljen az Európai Unió mutatás formukon. Még egyszer, tehát megadom a szót Engelbert Toyermannak. Thank you so much, um, Madam Chair. It's a great pleasure for me. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömmel fogadtam el a meghívást. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívüli lehetőség arra, hogy az EU emberi jogi politikáját nak kérdését felvessük mind a nemzeti parlamentek, mind az EU parlamenti képviselőinek körében. Jelenlegi funkcióm a KOHOM elnöke, és ilyen módon szorosan együttműködtem az Európai Parlamenttel, de korábbi funkciómmal funkciómban a Nemzeti Parlament um, külügyi bizottságában dolgoztam, és az európai intézményekkel tartottam a kapcsolatot, tehát ilyen módon szorosan együttműködtünk akkor is. És persze tisztában vagyok azzal, hogy milyen fontos, hogy az EU emberi jogi politikájának hitelességét megteremtsük, és erre koncentrálunk munkánkban. Azt kérték tőlem, hogy az ENSZ ben zajló munkáról beszéljek főleg, és három kérdésről szeretnék beszélni. Először a kohom szerepét szeretném megmutatni, elmagyarázni, hogy hogyan próbáljuk a multilaterális fórumokban, az ENSZ-ben és máshol a munkánkat szervezni, és melyek a prioritásaink, és Mind az Európai Parlament, mind a nemzeti parlamentek fontosságáról szeretnék har- harmadsorban beszélni. Lássuk először a Kohomot. A Kohom egy tanácsi munkacsoport, az Európai Unió tanácsának munkacsoportja, mely 1987 óta működik, és melynek feladata, hogy az ENSZ ügyekben a tagállamok közötti koordinációt megteremtse. Ez a külügyi tanács előkészítő testületem, ami döntéseinkre bólint majd rá a külügyi tanács, illetve követi nyomom és a tagállami emberi jogi igazgatókat, az ES-t, illetve a külügyi szolgálatot és a bizottság képviselőit együtt ültetjük ezt a asztalhoz. És különösen a külügy, külügyi és az emberi jogi politika területén dolgozunk. Minthogy a fő képviselő a közös kül- és biztonságpolitika területén vesz részt, és ő vezeti a külügyi tanács üléseit, ezért az előkészítő kohomüléseket is ő vezeti. Ilyen módon tehát nem hat hónapos változó elnöksége van a kohomnak, hanem a főképviselő asszony alá lett rendelve a kohom, és a kohom munkáját a főképviselő asszony vezeti, illetve ő delegálja ezt a munkát. Ebben a helyzetben a tagállamok a, még sokkal fontosabb, mint valaha, hogy a tagállamok magukénak érezzék az itt végzett munkát. Jelentősen nőtt a ránk háruló munka az évek alatt. Régen csak kétszer üléseztünk, hogy a Genfi és az New Yorki közgyűléseket készítsük elő, most azonban a Kohon már rendszeresen dolgozik, egyrészt a fővárosokból jövő kollégákkal, másrészt pedig eh, Brüsszelben bedelegált kollégákkal, azaz tehát eh, az emberi jogi tanács eh, állandó munkatársai is itt dolgoznak. Egyszer pedig az év elején Genfben találkozunk az EU delegáció vezetőjével és a nagykövetekkel, akiket az ENSZ-hez rendeltek a tagállamok. A kohom a EU külügyi fellépésében az összes külügyi, az összes emberi jogi kérdést felveti és tematizálja, de kizárólag a külügyi akciókra vonatkozik, tehát a belső ügyekre nincsen mandátumunk, ahol a LIBE és a DROA vetheti fel ezeket a kérdéseket, tehát az EU-n belüli emberi jogi kérdéseket. Azonban, a Stavros említette, nagyon fontos a fellépésünk belső és külső koherenciája. És ez meghatározza mind bilaterális, mind multilaterális szinten munkánk hitelességét. Például az elmúlt években végzett munkánk arra is, korla, arra is irányult, hogy a stratégiai keretet és az akciótervet fogadjuk el, illetve különböző um, témákban dolgoztunk. A tagállamok szerepe ebben a munkában továbbra is kulcs szerepet játszik, nem csak azért, mert eh, konszenzusra van szükség, hanem gyakran bizonyos multilaterális fórumokban az EU az egyedüli képviselője a tagállamoknak, de azért is, mert nagyon fontos, hogy az emberi jogok eh, érvényesülésében a tagállamok egységesen lépjenek fel de a burden sharing, a tehermegosztás szempontjából is nagyon fontos, hogy a Bécs, Strasbourg, Genf, New York, Brüsszel színhelyeken zajló nemzetközi párbeszédben ne kelljen mindenkinek részt venni, hanem megosszuk a ránk háruló terveket. A stratégiai keret, Ben az EU kihangsúlyozza, hogy az emberi jogok érvényesülésének multilaterális rendszere nagyon fontos. Síkra szállunk a határozott és erős normák betartása és betartatása mellett. Keményen dolgoztunk azon, hogy az emberi jogi tanács egy hiteles te- testület legyen, nem a valós emberi jogi kérdéseket veszi fel, ugyanúgy veti fel, ugyanúgy, mint a közgyűlés. Az EU jelentősen támogatja a különböző speciális eljárások lesz folytatását biztosító testületeket. Azért, hogy munkánkat javítsuk, arra van szükség, különösen az ENSZ emberi jogok tanácsában, hogy stratégiai módon készítsük elő, készüljünk elő az emberi jogok tanács különböző üléseire. Múlt év voltam egy éves stratégiai tervezési folyamatot hajtunk végre az Emberi Jogi Tanács minden rendes ülésére, valamint a közgyűlésre így készülünk fel. Ennek kiinduló pontja a KOHOM és az EU nagykövetek Genfi találkozója január havának elején minden évben. Itt meghatározzuk, hogy melyek lesznek a fő prioritásaink, amelyből egy belső stratégiai anyag készül a Politika és Biztonsági Bizottság számára. Aztán a külügyi tanács februárban következtetéseket fogad el ebben a kérdésben, és persze figyelembe vesszük az újabb és újabb jelenségeket a világban. Tehát két-három kulcsprioritást dolgozunk ki a külügyi tanácsnak, új kezdeményezéseket határozunk meg, és a tagállamok által megragadott kezdeményezéseket összefoglaljuk, körvonalazzuk azokat a kérdéseket, amelyekben csak defenzíven lépünk fel egyelőre, és hozzájárulunk ahhoz, hogy az emberi jogi tanács sikeres legyen. Az emberi jogi tanács és a fő és a közgyűlésben a kulcs preferenciáink a következők Szíria, Fehér Oroszország, Burma, Myanmar, az átalakulás folyamata, de vannak tematikus kérdések, például a halálbüntetés, a gyermekek joga, vagy a, a véleményalkotási és lelkiismereti szabadság kérdése. A nő jogi testület az enszem belül az a szervezet, amelyel az női jogok és a nemek közötti egyenlő jogúság érvényesülésében lehet harcolni itt is hallatjuk a hangunkat, és harmadik országokkal is felveszik a kapcsolatot, például a halálbüntetés elleni munkában sikerre vittük ezt a célkitűzésünket, úgyhogy harmadik államokkal szövetkeztünk. Napirendre is vettetünk helyz kérdéseket, például Fehér Oroszország vagy Belarus kérdését így tettük napirendre. És azokban a kérdésekben, ahol nem volt véleményünk korábban, és jobban fel tudunk készülni a vitára, például a magán eh, védelmi szolgáltatók hadviselésbe való becsatolásának kérdésében. Vagy a, olyan kérdésekben, mint az EU külső határainak védelme és az emberi jogok érvényesülése, itt is egy jelentéstervezet készítettünk elő, amely eh, fontos szerepet játszott. Néhány dolgot szeretnék felvenni, amelyet az Európai Parlamenttel való együttműködésünkben tartok nagyon fontosnak, vagy, illetve a nemzeti parlamentekkel való együttműködésben. Az Európai Parlament az EU emberi jogi politikájának fontos szereplője, és a multilaterális fórumokon, főleg az ENSZ-el, az ENSZ plenárisan évente legalább kétszer a főképviselőasszony szólal fel és más külügyi szolgálati szereplők is felszólalnak a különböző ENSZ területeken, és a DROA szakbizottság, a parlamentek és a KOHOM munkacsoport szorosan együttműködik, mi több a KOHOM munkacsoport, az a munkacsoport, az egyetlen tanácsi munkacsoport, amely nem csak a civil szervezeteket, hanem az Európa Tanács titkárságát és a, az Európai Parlamentet is támogatja a KOHOM üléséről úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszik az emberi jogok érvényesülésében, az Európa, Európai Parlament állásfoglalásai kulcsfontosságú kérdéseket vetnek fel, és referencia jelleggel bírnak. Az a tény, hogy az EU, mind a, hogy az Európai Parlament mind a plenárison, mind a DROA szakbizottságban emberi jogok kérdéseket vitat meg, fontos hozzájárulását jelenti az EU emberi jogok külpolitikájának. Az pedig, hogy a Genfi Emberi Jogi Tanácsot az EU delegációja, mely évente egyszer meglátogatja, nagyon fontos. Ráadásul a harmadik államokkal való kapcsolattartásban is fontos szerepet játszik az Európai Parlament, hiszen megmutatjuk ezzel, megmutatják önök ezzel, hogy az Európai Parlament síkra száll az emberi jogokért, illetve az emberi jogi tanács iránymutatásaival is gyakran egy irányba lép fel. Nagyon fontos lobby, szerep, lobby szerepet is játszhat a parlament. De például az e, e meleg, leszbikus, e, transzexuális és biszexuális közösség e, jogainak jobb érvényesüléséért való harcban, az emberi jogi tanácsban nagyon ebben a harcban fontos szerepet játszik az Európai Parlament, illetve az Európai Parlament különböző delegációi. Végül, és utolsó sorban. Annak érdekében, hogy az emberi jogi mechanizmusokat minél jobban ki tudjuk használni, és ezeket politikai támogatással lássuk el, és láthatóvá, hallhatóvá tegyük, ebben fontos szerepet játszanak azok a meghallgatások, amelyeket az Európai Parlament folytat. Mi ö, rendszeresen becsatornázzuk ezeket a mechanizmusokat a tanácsban. Persze kíváncsian várom a nemzeti parlamentek felvetését, hogy nemzeti szinten is vannak-e hasonló mechanizmusok az EU emberi jogi politikájának végrehajtásában, illetve a multilaterális fórumokban való együttműködés előkészítése tekintetében. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy jelentőséggel bír az, hogy a emberi jogi politikai lépések nemzeti szinten mindig figyelembe vegyék az EU emberi jogi politikájából eredő célkitűzéseket, is beágyazódjanak ebbe a keretbe. Hiszen ez a keret az EU és a tagállamok közös felelőssége, és a stratégiai keret azt is mondja, hogy mind az EU-t közösen, mind a tagállamok egyénileg minden bilaterális párbeszéd eh, keretén belül a legmagasabb szinten is felvetik az emberi jogok kérdését. Gyakran hallottuk azt a bírálatot, hogy az EU, illetve a tagállamok nem felelnek meg ezen kötelezettségüknek. Nos, a stratégiai keretben a tagállamok is elkötelezik magukat eh, amellett, hogy eh, minden szinten képviselik az emberi jogok kérdését, így megteremtve az említett belső-külső koherenciát az emberi jogok területén. A speciális jelentéstevők jelentéseit eh, és a különböző szakértők véleményét is be kell csatornázni, és úgy gondolom, hogy ez az együttműködés további lehetőséget kínál számunkra is. Köszönöm. Uh, Köszönjük Engelbert Toyermannak, valóban kiverítő volt a hozzászólása. Question, um, Nagyon fontos kérdést vetett fel Engelbert Toyerman, ami számunkra is fontos, hogy a nemzeti szintől is halljunk reakciót arra, hogy követik-e, és ha igen, miképp, hogyan a külügyminisztérium munkáját a Kohomban, vagy talán közvetlenül, amikor az ENSZ emberjogi testületében, Genben vagy New Yorkban részt vesznek. Ki szeretne hozzászólni elsőként? Talán annyit még hozzáfűznék az Engelbert tojában <laughs> által elmondottakhoz, hogy amikor Genfben jártunk a küldöttségünkkel, akkor meglepő volt számomra, hogy az EU-n kívül és belül diplomatáktól azt hallottam, hogy mennyire örülnek annak, hogy amikor diplomáciai fórumokra politikusok is jönnek, ezzel segítve a nemzeti diplomaták munkáját. Persze e, nehezebben kezelhető mindig egy politikus, mint egy diplomata, sose tudni, hogy miről fog beszélni, de tényleg tárt karokkal várjanak minket és önöket, menjenek, még hogyha távolinak is tűnnek ezek a szenz testületek, nemzeti szinten lehet, hogy nem hallanak ezekről a megállapodásokról, egyezményekről. Vegyenek részt aktívabban ebben a munkában. Az elején például nem mondtam el, hogy itt Brüsszelben az ENSZ emberjogi főbiztosának brüsszeli irodája nagyon sokat segít a munkánkban, rendszeresen egyeztetünk velük, a különleges előadókat, megbízottakat is meghívjuk, hogy segítsenek nekünk a szakpolitika formálásban, és örülök annak, hogy tavaly az Európai Unió úgy döntött, hogy a tervezetnél nagyobb mértékben támogatja az ENSZ emberjogi munkáját, amely egyébként folyamatosan terjed, egyre több nemzeti irodájuk van, egyre több a tennivaló, ehhez egyre több ember és pénz kell. A nemzeti színnek is segítenie kell, hiszen ők az elsők, akik jelentenek a legfrissebb fejleményekről megbízható információforrásként szolgálnak, és az egyetemes megközelítésben nekünk Európának kell vezető szerepet játszani, ki szeretne ezen a ponton, ki érzi úgy, hogy nem tudja magába folytani a szót. Yes, uh, actually I give you the floor, but I can't see your name if you would introduce yourself. Parancsoljon a szó, csak nem tudom, hogy ki jön, ezért kérem mutatkozzon be. Jina Marlin Farrugia mill-Parlament ta repubblika ta' Malta a Mátai Parlament képviselőjéként vagyok itt. Farugja asszony vagyok. Az ember től a méltóságát nem lehet, eh, nem szabad elvenni, de ehhez a jogok, ezekhez a jogokhoz eh, eh, kötelességek is járónak de amíg ezt csak absztrakt szinten kezeljük, addig keveset, édes keveset tehetünk. Érdeklődve követtem az eddigi eszmecserét. Az intézmények, civil szervezetek a, a civil vezetők, emberjogvédők megkapják a, a segítséget, a támogatást, de az egyénből kell mindig kiindulnunk, amikor jogokról és kötelességekről beszélünk. Ehhez azonban az oktatásban, az iskolákban kell elkezdeni a munkát, a tantervekben kell szerepelnie ennek minden országos és helyi tantervben szerepelnie kell ennek a kérdésnek annak érdekében, hogy az európaiak magukba szívják már fiatal korban ezeket az alapelveket. Hogy később felnőttként ne csak a saját jogaival és kötelezettségével legyen tisztában, hanem jobban el tudja helyezni magát általában a társadalomban. Ehhez arra van szükség, hogy az emberi méltóság védelmét magasabb szintre emeljük, és hogy a, a jövő generációit tartsuk szem előtt. Az emberi jogok lábbal tiprása olyan kérdés, amiről, amiről mindenképpen fontos, hogy személyes tapasztalattal rendelkezzenek az emberek. Például az ember jogvédőket el kellene vinni az iskolákba, illetve ösztöndíjakkal is sokat segíthetnénk, így a problémát a gyökerénél ragadnánk meg. Köszönöm zárásképpen a kollégáknak, hagyományos módszerekkel próbálunk szembenézni a problémával, de sokszor a makroszintről a mikroszintre, tehát a fentről távolról szemlélés helyett az egyénhez kellene áthelyezni a hangsúlyt. A, a ma gyermekei, a holnap felnőttjei, akiknek, hogyha a szemléletváltását elősegítjük, akkor a helyzet is javulni fog. For making a plea also for Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy az emberi jogokra való nevelést is megemlítette. Nem rendelkezem pontos számokkal, de azt tudom, hogy nagyon sok program kerül finanszírozásra külső fellépéseken belül, pontosan ilyen célú, tehát emberi jogokra való nevelést támogató programokról van szó egyetértek önnel abban, hogy minden ember úgy születik, hogy emberi jogai is vannak, és kötelességei is. Úgy gondolom, hogy az egyik fontos kötelességünk az, hogy az érvényes jogszabályokat betartsuk. És Tojerman úr felé tenném föl azt a kérdést, vagy említeném meg azt a gondolatot, hogy amikor az emberi jogokról tartottak vitázt. Voltak olyan országok az Európai Unión belül, de az Európai Unión kívül is, akik olyan véleménynek adtak hangot, ez, hogy csak azoknak az embereknek szabad garantálni az emberi jogokat, akik megfelelnek az kötelezettségeiknek. Én úgy gondolom, hogy az emberi jogok ellen intézett súlyos támadásnak kell tekinteni ezt a védelmet, ezt a véleményt. Nemrég néhány évvel ezelőtt is volt egy, egy hasonló vita, amiben, aminek során pontosan ettől az álláspontról szeretnénk eltávolodni. Szeretném tehát megkérdezni Tojárman urat, hogy ez a ellentét, vagy ez a kérdés kör ez még mindig aktuális, vagy már megoldottuk a problémát? Köszönöm szépen. Az emberi jogokra való nevelés és más tevékenység terén én sem tudok konkrét számokkal élni. Biztos van olyan kollégám, aki ezt meg tudja tenni helyettem. De úgy gondolom, hogy az új stratégiai keret és a cselekvési terv nagyon fontos része pontosan az, hogy egy széles körű eszköztárat hozzunk létre az emberi jogok érvényesi, érvényenyújtatásának céljával, és nagyon sok az eszközök közül technikai segítségre vonatkozik, ahol támogathatjuk a demokráciákat, a társadalmakat, támogathatjuk a kormányok arra való igyekezetét, hogy az emberi jogi intézményeket illetve a jogállamisági intézményét támogassa. Általánosságban véve is támogatjuk az oktatást, de ezen belül is szeretnénk biztosítani azt, hogy az emberi jogoknak is helyet biztosítsanak. Minden szinten megpróbálunk ilyen támogatásokat eszközölni. Nagyon sok program, nagyon sok ösztöndíj létezik a mesterképzéseken belül is. Én amikor magam egyetemre jártam, akkor még nagyon kevés olyan tudományos program volt, ami az emberi jogokkal foglalkozott. Most pedig rengeteg kezdeményezés van európai szinten is, és tagállami szinten is régiós szinten is. És ezek mind hozzájárulnak az emberi jogok helyzetének, az emberi jogok kultúrájának megerősítéséhez. Megemlítette elnök asszony a jogok, illetve a kötelezettségek témájában folytatott vitát. Többször is föllángolt ez a vita. Jelenleg nem aktuális, úgyhogy Amikor az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatának 50. évfordulóját ünnepeltük, akkor lángolt ez föl, és akkor volt arról szó, hogy csak a kötelezettségeket betartó embereknek jár az emberi jogok védelme. Jelenleg nem aktuális a vita, de természetesen szélesebb körben azért még mindig releváns. De az emberi jogok univerzalitásának, egyetemességnek, egyetemességének a biztosítása legfontosabb feladatunk. Az elmúlt 10-15 év során láttuk, hogyha összehasonlítjuk az, a, ratifikáció mennyiségét, amelyet az, a legnagyobb emberi jogokról szól a nyilatkozatok, megállapodások elértek, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok országban még igen nagy fenntartások léteznek ezzel szemben, politikailag is, elméleti síkon is. Ezért fontos, hogy aktívan küzdjünk ezeknek a megállapodásoknak a ratifikálásáért. Bármi olyan fellépés, amelyet Európai Uniós szinten vagy az országok nevében megteszünk, nem csak arra kell, hogy koncentráljon, hogy kormányokkal működünk együtt, hanem az, arra is, hogy a civil szervezetek képviselőivel felvegyük a kapcsolatot, az együttműködést, hogy az adott társadalom fontos szereplőjével kapcsolatba kerüljünk. Ez is az emberi jogi stratégiánk fontos része kell, hogy legyen. még egy hozzátenni valóm lenne, az emberi jogi cselekvési terv szintén tartalmaz az Európai Unió, illetve tagállamok által tett kötelezettségvállalásokat is, arra nézve, hogy az Európai Unió vezető szerepet kíván majd játszani az iránymutatások megvalósításában. Sok fontos lépés történt már Európai Unió szinten ez irányban, a kötelezettségünk erős arra nézve, hogy az iránymutatásokat integráljuk politikáinkba. De az is fontos, hogy minden ország kifejlesz-e a saját emberi jogi nemzeti cselekvési tervét is, amely ilyen módon az ENSZ iránymutatásait dolgozná át nemzeti cselekvési tervekké. Az a célunk, hogy év végéig megvalósuljon ez. Igaz, konkrét ütemtervünk nincs, de arról tudok, hogy nagyon sok tagállam már megtette ezt, elvégezte ezt a feladatot, és sok tagállam dolgozik azon, hogy bedolgozza az ENSZ iránymutatásait saját nemzeti, európai, nemzeti emberi jogi stratégiáiba, ami szintén igazán fontos feladat. Elnök. Köszönöm szépen. Kíván még valaki hozzászólni? Lehet, hogy rosszul gondolom, de hogyha nem, tehát most nem kíván senki hozzászólni ebben a vitában, amikor önök nemzeti parlamenti szinten arról tárgyalnak, hogy a kormányuk hogyan valósítja meg az ENSZ iránymutatásait, lehet, hogy nem is tárgyalnak erről. Lehet, hogy rossz, rossz irányba tapogatózom, lehet, hogy nincs igazam, de attól tartok, hogy ez a hallgatás azt jelenti, hogy önök az ENSZ ajánlásaival nem foglalkoznak. Pedig a civil szervezetek képviselői is elmondták, hogy mennyire fontos lenne, hogy ezeket az iránymutatásokat érvényesítessük. Például Oroszországban történt nemrég egy olyan súlyos eset a Magnitsky ügyben, hogy egy ügyvédet halálra vertek a börtönben. Nagyon sok bizonyíték van arra nézve, hogy ki a felelős ezért a büntettél, és európai szinten a tagállamok döntött, úgy döntöttek, hogy fel kell göngyölíteni ezt az esetet, és ki kell deríteni, hogy ki ennek a bűncselekménynek, ennek a gyilkosságnak a felelőse. Ha kiderítenénk, akkor ezt az ügyet e, tovább lehetne vinni, és be lehetne fagyasztani a felelős anyagi forrásait Európában. Amikor a Kohom felé továbbítottam ezt a kérdést, egyetlen egy tagállam reagált csak. Most hogyha önök, a nemzeti parlamentek képviselői otthon a diplomatáikkal beszélnének erről az ügyről, akkor az nagyon nagy támogatást jelentene, és sokkal nagyobb nyomásgyakorlást tenne lehetővé ebben a konkrét oroszországi ügyben is például. Van egy szólása jelentkező képviselő, nem látom a nevét, úgyhogy megkérem, hogy kapcsolja be a mikrofont és mutatkozzon be. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm ezt a biztatást is, hogy vagyunk fel. Nos, az Európai Parlament nagyon határozottan száll síkra abban a kérdésben, amiről szó van, tehát az emberi jogok érvényesítése kérdésében, mind belső, mind külső szinten, mind a különösebb belpolitikában. Létezik egy emberi jogi szakbizottság mind a képviselőházban, mind a szenátusban, amely aktív az európai intézményekkel való együttműködésben, hiszen én többek között az Európa Tanács delegációjának is tagja vagyok, ahol az emberi jogok érvényesülésének kérdését vitatjuk meg például Olaszországban. És a nemzetközi intézményekben, például az ENSZ eh, emberi jogi tanácsában való részvételt is megvitatjuk. Az új parlament, az új olasz parlament eh, többször nyomatékkal hangsúlyozta az emberi jogok fontosságát, például a képviselőház elnöke Boldrini és hangsúlyozta az emberi jogok fontosságát, és hangsúlyozta azt, hogy milyen fontos a külpolitika és a belpolitika területén is a homogén fellépés az emberi jogok érdekében. Akár az egyes tagállamok belpolitikájában, akár az Európai Unió belpolitikájában, hiszen elfogadhatatlan, hogy az emberi, Európai Unió, amely a jogok érvényesülése érdekében jött létre, a harmadik államok irányában ne juttassa érvényre emberi jogi meggyőződését, illetve ha ott érvényre juttatja, akkor juttassa érvényre a saját berkén belül is. Ezért a belső nyomonkövetést is nagyon fontosnak tartjuk, nem csak a jogszabályok végrehajtása tekintetében, de ott is például a fogvatartottak jogainak érvényesülése tekintetében, vagy pedig az LMBT közösség tagjainak körében. Ezért például homofóbia ellen Olaszországban és az nők elleni erőszak ellen is elfogadtunk egy eh, állásfoglalást. Mindaz, amit pedig Toyerman úr bevezetőjében mondott, nagyon fontos szerepet játszik a mi belpolitikánkban is, például a migránsok és a határon való ellenőrzés, a migránsok számára is biztosítani kell az emberi jogokat, illetve meg kell akadályozni, hogy a határellenőrzés során sérüljenek az emberi jogok. Valóban, ez tehát a belső koherencia kérdését veti fel, és nagyon fontos, hogy a migrációban érintett országok, a migrációs nyomásnak kitett országok is messze menőkig tiszteletben tartsák az emberi jogokat. Van egy további kérdés, amelyet a koherencia kapcsán szeretnék felvetni, hiszen néha, ezt be kell vallanom, néha aggaszt engem a hitelesség kérdésem hiszen nem csak a kül- és belföldön elkövetett emberi jogsértésekre kell koncentrálnunk, hanem arra is koncentrálnunk kell, hogy hitelesek maradjunk, és megőrizzük, az, megvédjük az emberek életét is, tehát az állásfoglalások, mi több az Európai Uniós állásfoglalások is hangsúlyozzák az értékeket, amelyek a személy védelmét szolgálják. Ezek az értékek tehát kult szerepet játszanak, hiszen az emberi jogok mindig a konkrét emberek szenvedésének területén öltenek konkrét testet és értelmezhetőek. Ezért erre a kérdésre is koncentrálunk. Egy másik lehetőség, ahol fellépésünknek lehetősége nyílik, és erről valószínűleg délután cserélünk eszmét, a szankciók területe. Akár a külpolitikában, akár a saját belső politikánk területén jelennének ezek meg. Hiszen az emberi jogokról való eszmecsere és dialógus mindig az olyan civil társadalomban valósulhat meg, amely az az egyén morális, szociális és politikai jogait feltétel nélkül elismeri. Ez kozmopolita módon kell, hogy történjen, és éppen ezért a kölcsönös, a szankciók kölcsönös elismerése nagyon fontos, azon szankciók elismerése, amelyek egyes viszonyainkban meghozandóak, és nagyon fontos, hogy ebben az esetben ne csak horizontálisan, hanem vertikálisan is érvényre juttassuk ezt a kölcsönös elismerést. Mr. Nicoletti. <laughs> Köszönöm szépen, megadom a következő felszólalónak a szót, de nem először Gomes asszonynak, nem Gomes asszony előtt Gomes úrnak adom meg a szót, illetve először, először egy spanyol képviselőnek adom meg a szót, majd utána Gómas asszonynak, és tessék parancsoljon. Dos consideraciones. Köszönöm szépen, két megfontolással szeretnék élni. Az első, a tagállamok szerepét veszi szemügyre az emberi jogok érvényesülése területén. A spanyol kormány 2008-ban elfogadott egy nemzeti emberi jogi programot, és idén pedig egy új az emberi jogok érvényesülését szolgáló nemzeti tervet fogadunk el, melynek célja, hogy az alkotmányos jogok érvényesülésének keretét meghatározunk az emberi jogok területén is. Ez az aktualizáció, a keret megújítása és aktualizációja lehetővé teszi, hogy minden a spanyol parlament által elfogadott törvényben megjelenjen az emberi jogok kérdése, tehát hogy horizontális módon érvényesítsük ezeket a kérdéseket. Gondoljunk csak Magnitsky ügyvédre, akit halára kínoztak és halára vertek egy börtönben Oroszországban. Ez egy olyan ügy, amelyet sok nemzetközi szervezet eh, követ nyomon, de azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan tagállami parlamentek, amelyek érzékenyebbek voltak erre a kérdésre, mint mások. Az amerikai kongresszus eh, erősen hallotta hangját ebben a kérdésben, a briszt parlament nyomon követte a kérdést, és a spanyol parlament egy speciális vitát folytatott le kérdésben. Azonban más Európai Uniós tagállamok parlamentjei nem hallották a hangjukat, és semmilyen módon nem szálltak síkra a meghalt ügyvéd érdekeiben. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a tagállamok közötti lojalitás megjelenjen az emberi jogok kérdésében. Hiszen bármilyen különbözőek az érdekeink, az emberi jogokat nem írhatja felül, az emberi jogok érvényesülését nem írhatja felül semmilyen más érdek, még a nemzetközi versengés sem. Éppen ezért fontos, hogy az emberi jogok védelme tekintetében egy hangon szóljunk, egy normát kövessünk, és úgy gondolom, hogy az Európai Unió az a szervezet, amely a tagállamok közötti lojalitást kell, hogy szolgálja. Éppen ezért egy olyan kérdést szeretnék még felvenni, amely itt fontos szerepet játszik, jelesül az emberi jogok védelme az Európai Unió területén belül. Nem konkrét jogsértésekre gondolok, mondjuk egy eh, a kínzásra, vagy pedig egy eh, illegális fogvatartásra, nem, hanem inkább az emberi jogok struktúrált érvényre juttatásának kérdése lebeg szem előtt, szemem előtt. Hiszen tudjuk, hogy a sokszínűség, a politikai sokszínűség adja minden demokrácia garanciáját, nagybetűvel írott garanciáját, és éppen ezt a nyitott társadalom biztosíthatja, és biztosíthatja, hogy Popper fogalmával éljek, a nyitott társadalom fogalmával. Márpedig a, a nyitott társadalom ellensége a totalitarizmus, illetve a szélsőséges és a radikális mozgalmak. Ilyen módon úgy gondolom, hogy az akciótervből e két szempont említése hiányzik. Mit tehet az Európai Unió akkor, amikor a gazdasági válság eh, környezetében és a GDP csökkenésének következtében felütik a fejüket azok a politikai pártok, amelyek radikálisak és szélsőségesek. Az Európai Unión belül is. Mit tehetünk mi ekkor? Mit tehet az Európai Unió ebben a helyzetben? Hiszen ha a civil társadalomról beszélünk, akkor éppen itt jut nagy és fontos szerep a civil társadalomnak, hiszen van a spontán civil társadalom, de vannak civil társadalmi szervezetek, NGO-k, akik megjelenítik a civil társadalom sokszínű véleményét. Éppen ezért fontos, hogy erre a kérdésre is kitérjünk. Köszönjük, Anna Gomes, az Európai Parlament képviselője következik. Miss Chairperson. Uh, and... Köszönöm, elnök asszony. spanyol kollégám említett valamit. A cégek szerepe az emberi jogok tiszteletben tartásában vagy megsértésében, ez valóban nagyon fontos. A CSR-ben, tehát a cégek társadalmi felelősségvállalásában ez hangsúlyos szerepet kell, hogy játszon. Itt a nemzeti parlamentek szerepe különösen kiemelt. Itt emlékeztetnék mindenkit a korrupció elleni egyezményre, a nemzeti szintű jogszabályok elfogadásának fontosságára, hiszen sokszor pontosan ezek a jogszabályok tudják előmozdítani a cégek társadalmi felelősségvállalását. Egy új szintjéhez érkeztünk. A korrupció és az eh, emberi jogok közötti kapcsolatnak. A világon számos eh, világszerte jó néhány példánk van erre. Angolában például jelenleg ahol az újságírókkal és emberjogi aktivistákkal szembeni eh, jogsértések eh, elsősorban azért zajlanak, mert eh, nem akarják, hogy a korrupcióra fény derüljön, olyan korrupcióra és emberjogsértésekre, amelyek elsősorban a gyémántbányákban és azok környékén tapasztalhatóak. És ami még rosszabb, a globalizációval a válság Európában tapasztalható hatásával párhuzamosan azt láthatjuk, hogy az angolai mágnások a portugál médiát is megfizetik, lefizetik, megvásárolják azért, hogy elhallgattassák, hogy az emberjogi visszaélésekre és korrupcióra ne derüljön fény. Portugál újságírókkal tárgyaltam ez ügyben, akik megfélemlítve érzik magukat, vagy elveszítik az állásukat, és éppen ezért a öncenzúrára kényszerülnek, ennél rosszabb pedig nincsen. A Magnitsky törvény, egy európai szintű Magnitsky törvény elfogadása roppant fontos, Barbara Logbiller említette ezt a jelentést, amely a korrupció és az emberi jogok összefüggéséről szól. A külügyi bizottságban már elfogadtuk, a következő hónapban, jövő hónapban kerül a plenáris ülés elé. Kérem a nemzeti parlamenti képviselő kollégákat, hogy vizsgálják meg azt, hogy hogyan lehet a nemzeti szinten, országos szinten, tagállami szinten jogszabályokat elfogadni és végrehajtani pont ebben az irányban mutató jogszabályokat. A KOHOM nagyon fontos szerepe van. De nem csak a kohomnak, hanem a főképviselő asszonynak, lelnök asszonynak is. az ágazati politikáknak, főként gondolok itt elsősorban az fejlesztés politikára, amelyek ki kell, hogy szolgálják a, a, az jogokra vonatkozó stratégiáinkat. Stavros Lambrinidis kinevezés pont ezt a célt szolgálja. A Human Rights Watch felhívta a figyelmünket arra, hogy három európai polgár, e, állampolgár is Bahreinben, börtönben sínylődik. Kampányolunk az Európa európai polgárok, fogotartott európai polgárokért, miközben az ugyanott fogotartott helyiekről elfeledkezünk, ez nem megy így. Az etióp börtönökből kiszabadítottunk ugyan svéd újságírókat, de mit tettünk annak érdekében, hogy a több ezer eh, emberjogi aktivistát és újságírót kiszabadítsuk, a helyieket ezerek ülnek börtönben Etiópiában. Az Afrikai Unió eh, második legnépesebb országáról van szó, a, amely az AKC közös parlamenti közgyűlésben, a kotonói megállapodásban kötelezettségekkel bír, ahol komoly behatásunk, ráhatásunk van Etiópiában, és mégis valahogy semmit sem tettünk. Tehát arról van szó, hogy a politikáinkban, a, a kereskedelmi fejlesztés politikában megjelenjen az emberi jogok aspektusa. Ebben a tekintetben a tagállamok nemzeti parlamentjeire nagyon fontos feladat hárul. Az ICC védelme, a Nemzetközi Büntetőjog Bíróság védelme, főként akkor, amikor gonosz kampány folyik, például gondolok itt kenyai partnereinkre, biztonsági és védelmi politikánk következetősége drónokra gondolok itt, a Pakisztánban jártunk az albizottság nevében a közelmúltban, és ott kettős mércével találkoztunk a drónokkal tekintetben. A célzott gyilkosságok, a drónok által célzott gyilkosságok lehetővé tétele elítélendő, egyértelműen és határozottan fel kell emelnünk a hangunkat ez ellen, és egyszerűen elfogadhatatlan, hogy eh, egy ilyen Európában eh, tiltott gyakorlatot amerikai partnerünk nap mint nap eh, alkalmazzon alapvető nemzetközi emberi jogi kötelezettségeiknek nem tesznek így eleget. Köszönjük, Anna, most pedig emlékeztetnék mindenkit arra, hogy 12.30-kor véget ér az ülés, a tolmácsok nagy vonalúan 10 perccel tovább dolgoznak. Köszönjük szépen nekik. Hogyha nem jut mindenkire, nem kerül mindenkire sor, akkor majd a következő ülésen folytatjuk. Kristina Di Pietro következik ismételten Olaszországból. Eh, Köszönöm szépen, egy konkrét példát szeretnék adni arra az intézkedésre, amelyet az olasz parlament az emberi jogok területén tett. Ez pedig a 2013-as jogtörvény, és törvénytervezet az öt csillag mozgalom egy ajánlást és törvénytervezetet készített elő, és úgy gondolom, hogy ezeket érdemes megemlíteni. Miről is van szó konkrétan? Egyrészt biztosítani akarjuk, hogy az illegális bevándorlás kezelésében a nemzetközi normákat tartsuk be, betartsuk az alkotmány és az Európai Unió előírásait. Másodszorban biztosítani akarjuk, hogy a menedékes és a menedék menekültek befogadásának eljárása az Emberi Jogok Európai Konvenciójának harmadik cikkét teljes egészében betartsam, és a visszautasítások gyakorlatában pedig a nemzetközi jogszabályokat teljes egészében tartsuk be, valamint az, Európai, az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatát és tiszteletben tartsuk. Ezen felül pedig javasoljuk, hogy az Európai Unió minden fővárosa fogadja el és ratifikálja a Dublini egyezményt, a menekült jog iránt folyamadók kezelésének és a kérvényük feldolgozása tekintetében. Ezen felül pedig nagyon fontos az is, hogy az első, az az ország, ahol belépett a menedékjogot kérelmező, számára lehetővé tegyék, hogy kiléphessen az Európai Unió más országába a menekültjogot kérelmező, abba az országba, ahol a legkedvezőbbek számára befogadás feltételé, vagy pedig ahol a családtagjai élnek. A Dublini, Dublini egyezmény jelentős és fontos javaslatokat tartalmaz a menekültek és a menedékesek kezelése tekintetében. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden ország elfogadja és ratifikálja egyezt az egyezményt, és így az Európai Parlament szakpolitikáival különös szinergiahatást lehetne elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Fial Szeverinszki úrat kap szót Lengyelországból. Köszönöm szépen. Egy kérdésem volna. Tudjuk minnyájam, hogy az emberi jogok a legfontosabb jogot jelentik az életben, és ez gyakran veszélyben vannak ezek a jogok a világban. A veszélyeztetés egyik eh, formáját például a kutatás, az orvosi eh, kutatások eh, jelentik, az emberi embriók, vagy pedig az őssejtekkel való kutatások jelentik. És a kómában lévő páciensek életéről való döntés kvázi eutanázia fajta döntés, illetve maga az eutanázia sérti az emberi jogokat. Kérdezem tehát, tervezi az Európai Parlament, hogy valami fajta kezdeményezést indít útjára, melyben védi az él, emberi életet az orvosi területen és az orvostudomány területén is. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Szeverinszki úr. Most pedig német úr kap szót Magyarországról parancsoljon. Köszönöm a szót. Ahogy itt hallgatjuk egymást, hallgatjuk a bizottsági munkát, bennem az a kérdés merült fel, hogy mi, és itt most gondolok a globuszunk, földünk nyugati fel, féltekére, az Európai Unióra, az Egyesült Államokra, a demokráciákra, milyen jogon citálunk, milyen legitimitással citálunk ide különböző példákat egymás elé, miközben egy olyan emberi, alapvető emberi jogot nem tartunk tiszteletben, mint például a magánszférához való jog, ugyanis egy nyár óta Edward Snowdennek köszönhetően kiderült, hogy az Egyesült Államok milyen tömeges lehallgatásokat végez az interneten keresztül Európai Uniós állampolgárokkal szemben is, illetve ebben a partnere például a brit titkosszolgálat is, eh, ami is ugye tagállami loalitást is megkérdőjelező módon végez lehallgatásokat eh, Európai Uniós állampolgárokkal eh, szemben. Tehát ezt, ha mi itt az Európai Unióban, itt Európában ezt a kérdést nem tesszük tisztába, akkor milyen jogon kérjük számon ezt az alapvető emberi jogot Oroszországtól vagy bármelyik más országoktól, hiszen a Szovjetuniót megszégyenítő módon végzünk saját állampolgárainkkal szemben, saját állampolgárainkkal ellenben, lehallgatásokat. Bár tudom, hogy a Libe Bizottság foglalkozik itt az Európai Parlamenten belül ezzel a problémával, nagyon remélem, hogy lesz valamilyen konzekvenciája, következménye, és szeretném arra bátorítani nemzeti parlamenti képviselőtársaimat, hogy saját nemzeti parlamentjeikben is foglalkozzanak ezzel a témával. Köszönöm szépen. Thank you. And, uh, if Mr. Köszönöm szépen. Szárturosz úr, hogyha egyetért, akkor a felszólalását majd a következő, a délutáni ülésszakra halasztjuk, mert ilyen módon Tajarmen úrnak még meg tudjuk adni a lehetőséget arra, hogy válaszoljon német úrnak, illetve az olasz delegáció küldöttje a feltett kérdésre az Európai Unió belüli magánélethez való jog kérdése az ugyanis majd még kapcsolódni fog a délutáni témához is. Tajermen úr. Köszönöm szépen, valóban nagyon sokféle kérdés merült fel a mai vitában, amelyeknek egy része kapcsolódik majd a délutáni témához is. És Nikoleti úrnak adott válaszom többek között az LMBT jogokkal kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy a kohom gyakorlatilag inkább a külső dimenzióval foglalkozik, de az ez év első fél évében kidolgoztunk egy olyan Európai Uniós iránymutatást, amely pontosan arra vonatkozik, hogy a szexuális, illetve nem identitással kapcsolatos emberjogi kérdéseket hogy kezeljük a harmadik országokban. Hiszen szeretnénk olyan ilyen, térre is, ilyen téren is felszólalni, bár nyilván itt is felmerülhet a kérdés, hogy ha a saját házunk táján sincsen még rendezve a kérdés, akkor hogy tegyük ezt megtenni. Minden esetre a, a sok harmadik országgal folytatott politikánk nagyon fontos része ez a kérdés is, és az elmúlt években nagy fejlődés következett be ezen a területen is az Európai Uniós tagállamok is, tagállamok is ide tartoznak. Az Európai Unió a vallás és meggyőződés szabadságának megerősítését is folytatólagosan gyakorolja, és ezzel kapcsolatban is nagyon sok ajánlás született. Itt ebben a vitában is felmerültek ezzel kapcsolatos kérdések. És itt a hitelességünk is szóba kerül, munkánk hitelessége, amely nyilván nem cél önmagában, de az erőszak megállításának nagyon fontos, kérdé, nagyon fontos tényezője. Tehát nem, a, nem az a célunk, hogy kifejezzük a véleményünket, hanem az a célunk, hogy tegyünk valamit, hogy segítsünk a, ott, ahol a helyzet ezt megkívánja. Van úgy, hogy csendes diplomácia segítségével, van úgy, hogy kicsit hosszabb távú cselekvési programokat dolgozunk ki, hogy megerősítjük az adott ország társadalmi, civil társadalmi szervezeteit. Tulajdonképpen többféle eszköz kombinációjával tudjuk elérni a célkitűzéseinket. Természetesen mindennek megvalósításához anyagi forrásokra is szükség van, és ez a leg, talán a legnagyobb kihívás, amikor azt tekintjük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak. Tehát nagyon sok olyan cél, célkitűzés, illetve cél van, amit néhány hónap alatt képtelenség elérni, hanem egy hosszabb távú stratégia kell, része kell, hogy legyen vannak olyan kérdések, amelyeken nagyon aktívan dolgozunk, és mégsem sikerül változást elérni, de vannak más olyan témák, vannak olyan területek, ahol hirtelen valamiféle politikai változásnak köszönhetően nagy ugrás történik be. A stratégiai keret, amelyet a külügyminiszterek is megvitattak, és amelynek megvalósítását a júliusi találkozójukon tárgyalták meg. Amikor ezt a keretet elfogadták, akkor a külügyi tanácsban taps kísérte a dokumentum elfogadását. Ezért úgy gondolom, hogy a lojalitás, a szolidaritás és a tagállamok elkötelezettsége az megvan, és rendkívül sokat fejlődött az elmúlt évek során. de természetesen azt majd esetről esetre látjuk meg, hogy ezt a, ezeket a terveket valóra is lehet-e majd váltani, és ez az Európai Parlament, illetve a Nemzeti Parlament feladata. Megkérdezte valaki azt, hogy az EU emberi jogi ö, cselekvési terve nem, miért nem foglal magában gazdasági kérdéseket. Az a válaszom, hogy elsősorban külpolitikai eszközről van szó, de természetesen vannak ennek gazdasági vonatkozásai is. Az Európai Unión belül is nagyon sok feladatunk van, még nagyon sok kezdeményezés létezik, amely a, amely gazdasági jellegű, de amelyet, amely nem a, a cselekvési terv része, mert a cselekvési terv csak egy politikai területre koncentrál. Azt viszont tényleg meg kell nézni, hogy az emberi jogi dimenziót hogy tudjuk az Európai Unió minden politikájába bedolgozni. És látjuk, hogy politikailag megvan ez erre vonatkozó elkötelezettség. Minden kül, külső fellépésbe igyekszünk bele illeszteni az emberi jogi célokat. Nagyon specifikus tervek vannak erre vonatkozólag, tehát hogy a belügy területén, az igazságügy területén, mindenféle területen, minden politika területén megjelenjenek az emberi jogok kérdései. Amikor ezt a dokumentumot kidolgozták, akkor is szem előtt tartották azt, hogy ez a minden területen való beillesztés ez megvalósuljon, és hogy a partnerségek során ez a gyakorlatban is megjelenhessen. Ezek talán a leg legaktuálisabb, legrelevánsabb gondolatok, amelyekkel választ tudtam adni a különböző kérdésekre. Elnök, köszönöm szépen, Tojárman úr, a délelőtti ülésnek ezzel vége. Mindenkit szeretettel meghívok egy kis szendvicsezésre a terem előtt, és folytatjuk a munkát három órakor.